Zsugatus! Jó napot kívánok mindenkinek, tisztelt kollégák! Kérem, hogy foglaljanak helyet. Please be welcome and let's walk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és köszöntsük egyben a spanyol belügyminisztert, Alfredo Perejualcádát, Rubalcadát, Először az elnöki közleményekre szeretnék rátérni. És ezt spanyolul teszem meg. En seguimiento de... Azt követően, hogy tegnap a tanács a határozat tervezetet amely lezárja az Európai Unió és az Egyesült Államok közti megállapodást a pénzügyi vonatkozású információ cseréről, a TFTP megállapodást. Ez ugye a tízes napirendi pont. A tízes napirendi pont keretében fogunk ezzel a konkrét ügyel foglalkozni. A napirendünk 11. pontja, amely az Európai Védelmi megállapodásra vonatkozik, ezt a 8-as napi rendet követően fogjuk megvitatni, amely pedig a spanyol soros elnökség prioritásaival foglalkozik az igazságügy területén. Ennek megvitatására holnap reggel 10 órakor kerül sor. A 12-es pont amely pedig a személyek közti diszkriminációra vonatkozó irányelvvel vonatkozik. Nos, ezt február 4-ére halasztottuk el. És ha nincs ellenvetés, ha elfogadják ezen napirendi változtatásokat, akkor elfogadottnak tekintjük a napirendet. Szeretném még emlékeztetni önöket arra, hogy azok, akik a test átvilágító gépekkel kapcsolatos vitára kíváncsiak a TRAN szakbizottságból. Ott vitatják meg ezt a témát holnap délután. Tehát a LIBE szakbizottság azon képviselői, akiket érdekel ez a téma, részt vehetnek a TRAN szakbizottság ülésén. Igen, Diaz de Mera úr, köszönöm szépen, elnök úr. Ha jól értem, akkor a testátvilágító, képek, testátvilágító gépek illetékessége a Transzakbizottságot illeti meg? Nem arról van szó, hogy véglegesen a Transzakbizottságot ruháztuk volna fel ezzel az illetékességgel, de valóban holnap a közlekedési szakbizottságban a főigazgatóság is részt vesz majd ezen az ülésen, és ott fognak ezzel a témával foglalkozni. Elnök úr, szólhatok még egyszer? Köszönöm. Minden esetre szeretném arra kérni, hogy erőfeszítéseit vesse be annak érdekében, hogy ez a szakbizottság is foglalkozzon vele, még akkor is, hogyha véleményt a Transzakbizottság készíti el. Köszönöm. Erről bizt, biztosíthatom, és ahogyan jeleztem már, a Libe Szakbizottság képviselői, akik szeretnének ott lenni a főigazgató előadása során, holnap délután megjelenhetnek a TRAN szakbizottság ülésén. És még az elnöki közlemények keretében szeretném azt megjegyezni, hogy támogassák a koordinátorok arra vonatkozó döntését, hogy Wim van de Kamp kollega legyen az előadó abban a témában, amely az Izlanddal, Norvégiával, illetve Svájccal és eh, Liechtensteinnal való megállapodás megkötésére vonatkozik. Ennek a témája a külső határokkal kapcsolatos kiegészítő szabályok a 2007-től 13-ig terjedő időszakra nézve. Továbbá azt szeretném javasolni, hogy erősítsük meg azt, hogy Baroness Latford, Latford bárónő lesz az előadója a fordítási és tolmácsolási joga, jogokkal kapcsolatos jelentésben, és Héd asszony foglalkozik majd a az emberkereskedelemről szóló javaslattal, és Angelini asszony lesz az illetékes a gyermekpornográfiával kapcsolatos jelentésért. És szeretném ezek után még hangsúlyozni, hogy Cashman úr, aki korábban jelentéstevője volt a Schengeni Határvédelmi Kódexről szóló jelentésnek, és aki tanulmányozta a határok felügyeletére vonatkozó tervezetet, Nos, ez a komitológiai intézkedés a legutóbbi Libe szakbizottság napirendjén szerepelt, és megvitattuk. Tekintettel arra, hogy a tanács álláspontját tegnap fogadta el, a parlamentnek most két hónap áll rendelkezésére, hogy kidolgozza álláspontját. Kesmen úr pedig ezért azt javasolja, hogy bizonyos kérdéseket tisztázunk a jogi szolgálattal, hogy biztosíthatjuk, biztosíthat, biztosítsuk azt, hogy a komitológia vajon a megfelelő eljárása ebben a témában. Hogyha senkinek nincs ellenvetése, akkor ezen kérdéseket továbbítjuk a jogi szolgálathoz. Most pedig, Kesmen úr. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr nem akarom sokáig húzni az időt. Készítettem a képviselők számára egy feljegyzést, amelyet égtatni fognak, illetve a jogi szolgálatnak is megküldtem a bizottsággal és a tanácssal egyeztettem ma a javaslatukat illetően, és úgy gondolom minél előbb cselekednünk kell, mert két hónap a határidő a parlament számára a válaszadása. Köszönjük, Kesmen úr, ezt a javaslatot nyugtázunk, és Térjünk át a következő napi rendi pontra. De la agenda... Ez pedig a következő napi rendi pontunk a spanyol soros elnökség prioritásainak ismertetése, és egyszerűen átadom a szót a spanyol kormány belügyminiszterének, Alfredo Pérez Rubalcaba úrnak. Emlékeztetném önöket arra, hogy egy órá rendelkezésünkre, hogy ezt a napi rendi pontot megvitassuk, úgyhogy a miniszter úr Először maximum 15 percben szól, azt követően meghallgatjuk a kérdéseket, és utána a válaszokat. Két percet tudunk biztosítani minden kérdés számára, és két percet a válaszoknak is. Mindig hangsúlyoznám, hogy mennyire fontos az, hogy mindenki tartsa magát ehhez az időkerethez, hogy a lehető legtöbb kérdést hallgathassuk meg. Miniszter úr, parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők. Első alkalommal jelenek meg itt ebben a parlamentben, ezen szakbizottság előtt, annak érdekében, hogy ismertessem önökkel a belügyminisztérium fő kezdeményezéseit, az elkövetkezendő fél évre vonatkozóan. Spanyolország negyedik alkalommal tölti be az elnöki tisztséget, és teljes mértékben tisztában vagyunk azzal, hogy ez egy mennyire fontos elnökség, amely kezdettől fogva elkötelezte magát a két bennünket követő tagállammal együtt, együtt működtünk már korábban is, Belgiummal és Magyarországgal. Kidolgoztuk a trió első programját. Úgy gondoljuk, hogy ezt jól végeztük el kellő mélységben, és ezáltal tudjuk majd biztosítani a folyamatosságot az elkövetkező két elnökség során is. Egy rendkívüli pillanatban töltjük be az elnökséget, egy döntő fontosságú pillanatban, hiszen hatályba lépett a Lisszaboni szerződés, és egy új bizottság is hamarosan feláll. Az igazságügy és a belügy első alkalommal a bizottságon belül ketté oszlik, és a parlament gyakorlatilag egy új mandátumot kezd most. Ehhez kapcsolódik a Stokholmi program, amely minden bizonyal meghatározó lesz a hat hónapos spanyol elnökség során, már ami a belügyeket illeti. Önök is tudják, hogy a Lisszaboni szerződés hatába lépésének egyik közvetlen következménye az, hogy ez a parlament nagyobb szerepet kap az intézményi struktúrában, amely az Európai Uniót alkotja. Ezt így akarták az európaiak, ezt így akartuk mi is, az intézmények, és ezt alapvetően azzal a célkitűzéssel tettük, hogy közvetlenebb módon be tudjuk vonni az európai polgárokat az intézményekkel kapcsolatos munkába, így például a parlamentbe. És éppen ezért kezdettől fogva hangsúlyozom, hogy itt a parlament előtt szándékom, kívánságom az, hogy az elkövetkező hat hónap hónapot a közös munka, az egymás iránti hűség jellemezze, és hogy egyeztessük azon témákat, amelyeket megvitatunk majd itt ebben a parlamentben, amely az európai állampolgárokat képviseli. Továbbá pedig, ahogyan az közismert, az Lisszaboni szerződés az együttdöntést teszi szokványos, rendes döntéshozatali eljárássá, ez logikus következménye annak, hogy a harmadik pillér eltűnik, és az együttdöntés ezen kívül még azt is jelenti, hogy gyakorlatilag a bel- és igazságügy területén az összes döntés a bíróság, az Európai Unió bíróságának hatáskörébe tartozik majd. És végezetül azt is szeretném hangsúlyozni, hogy a spanyol elnökség örömmel fogadja azt, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépése az alapvető jogok, az alapvető jogok kartájának hatályba lépését is jelenti, hiszen ez egy nagy vívmánya a világháborút követő nemzetközi jognak. Úgy vélem, hogy ezáltal megfelelő elképzelést nyújthatunk arról, hogy melyek azok az értékek, amelyek az Európai Uniót alkotják. Ezek azok az elemek, amelyek ezt az időszakot fémjelzik. Arra törekedtünk, hogy egy olyan programot dolgozzunk ki, amely figyelembe veszi mindezen újdonságokat, méghozzá azzal az alapvető céllal, hogy a belügy minisztérium hatájába tartozó kérdések, tehát a polgárok biztonsága egy hozzáadott értéket képezzen az Európai Unióban, és éppen ezért az Európai Unió is egy hozzáadott érték lesz. És ezzel a szándékkal törekedtünk arra, hogy a program céljai a polgárok biztonságát tartsák szem előtt. Az összes kezdeményezésünkkel arra törekszünk, ezeket majd részletezem a délután folyamán, hogy a polgárok biztonságban érezzék magukat, és teljes mértékben érvényesíthessék jogaikat, illetve élhessenek szabadságukkal. Így értelmezzük a biztonságot, amely a szabadság szolgálatában áll, és úgy értelmezzük, hogy ez teljes mértékben tiszteletben tartja a szabadság kitételeit. Úgy gondolom, hogy ez a megfelelő keret, amelyet az Európai Unió szerződése meghatároz. És eh, ezek után szeretnék kitérni azon kezdeményezésekre, amelyeket az elkövetkezendő hat hónap során kidolgoznánk. Három blokkba osztanám ezeket. Először azon kezdeményezésekről szeretnék szólni, amelyek az európai napirenden szerepelnek kötelező módon, Másodszorban röviden kitérnék azon témákra, amelyeket a spanyol elnökség szeretne kifejleszteni, és eh, ezt követően olyan, olyan kezdeményezésekről szólnék, amelyek eh, sajátosabbak, és eh, amelyek alapvetően arra törekszenek, hogy az együttműködést, a rendőrségi együttműködést megerősítsék az Unióban. Ami az első blokkot illeti, azon kezdeményezésekről van szó, amelyeket tovább kell fejlesztenünk a hat hónap során. Ezek alkotják az európai napirendet. Elsőként megemlíteném itt a stokholmi programot. Most, miután hatályba lépett, a bizottság feladata kidolgozni a cselekvési tervet a tanácsot az elkövetkezendő hat hónap során foglalkoztatja majd ez, és mi arra törekszünk, hogy a stokholmi programot 2010 első hat hónapja során jóvá hagyjuk. És e célból a parlamentnek felkínálom természetesen a közös munkát annak érdekében, hogy a cselekvési terv a parlament és a tanács számára fontos kérdéseket is tartalmazza értékelni fogjuk a bevándorlási és menekültügyi európai paktumot, amelyet 2008-ban fogadtunk el. Ez nem kifejezetten a belügyminisztérium hatáskörébe tartozik, hanem a bevándorlásért illetékes miniszter tárcájához, és ezt majd Korvácsó miniszter fogja ismertetni. A spanyol elnökség a spanyol elnökségnek folytatnia kell egyéb jogalkotási kezdeményezéseket is, amelyek tárgyalása még folyik. Itt említést érdemel az a rendszer, amely a közös európai menekültügyi rendszer, illetve az európai a SZISZ rendszer és a vízuminformációs rendszer. Ami a közös európai menekültügyi rendszert illeti, már sikerült megállapodásra jutnunk a tanácssal, hogy létrehozzuk az Európai Menekült Támogató Hivatalt. Gyakorlatilag már az utolsó simításokat végezzük, éppen ezért számíthatunk arra, hogy a következő hat hónap során Máltán a megállapodás értelmében létrejöjjön ez a hivatal. Ugyanígy elégedettek lehetünk a visszatelepítési program a kapcsolatos előrelépések tekintetében is. Arra számítunk, hogy az elkövetkezendő hat hónap során az Európai Parlamenttel egy olyan sajátos programot dolgozhatunk ki, amelynek vonatkozásában a munkálatok már folynak. Továbbá pedig folytatni szeretnénk egyéb a különböző irányelvekkel és rendeletekkel kapcsolatos munkálatokat is a menekültügy területén. Tudjuk, hogy különböző érettségűek ezek a témák, nem tudunk mindent lezárni a hat hónap során, de szeretnénk, hogyha a vita folytatódna, annak érdekében, hogy a belga, illetve magyar kollégáink majd véglegesen lezárhassák ezen intézkedési csomagot. Ezáltal ugyanis eleget tehetünk majd a stokholmi programnak, és 2012-re létrejön a közös menekültügyi rendszer. Két egyéb téma is előttünk van, ezek már hosszú ideje foglalkoztatják a tanácsot, bizottsági kezdeményezések, a SZIS-2 és a vízrendszer. A képviselők ezeket ismerik, tudják, hogy a sis kapcsolatban voltak bonyodalmak. Jelen pillanatban a néhány hónappal ezelőtti döntésünk értelmében a működést értékeljük júniusban, és megtesszük ezt majd és a tanács előtt majd a különböző kezdeményezéseket felvetjük, annak érdekében, hogy meglássuk, vajon folytatjuk-e a sis 2-t, vagy inkább a sis t mélyítjük el. Én számítok arra, hogy a SZISZ 2 problémáit meg tudjuk oldani, és már most megelőlegezhetem azt, hogy tájékoztatni fogom a parlamentet az összes fejleményről, a tanácson belüli fejleményekről. Itt ugye természetesen bizottsági kezdeményezésről van persze szó. A vízuminformációs rendszer pedig szintén alapvető fontosságú, hogy a vízum politikánkat javítsuk, hogy a lehetőleg átláthatóbbá tegyük. Ez a rendszer a tervek szerint az év végén lép hatályba, és bízunk abban, hogy a technikai nehézségek, a SZIS-2 technikai nehézségei nem érintik majd a vízuminformációs rendszert, és így a menetrendnek megfelelően ez hatályba léphet. Ismételten hangsúlyoznám, hogy a parlamentet természetesen tájékoztatom majd a fejleményekről. És végezetül ezen első blokkon belül szeretnék rámutatni arra, hogy egyéb témákat is fejlesztenünk kell, hiszen a Lisszaboni szerződés egy belbiztonsági bizottság létrehozását is meghatározza, ezáltal az Európai Unión belül az operatív együttműködést javítjuk, és ezen bizottságnak a spanyol elnökség maximális jelentőséget tulajdonít. Ez egy döntő fontosságú szerv lesz annak érdekében, hogy az operatív hatékonyságot biztosítsuk a különböző intézményeken belül. Tehát elkötelezzük magunkat amellett, hogy ez a bizottság az elkövetkező hat hónap során elkezdi munkáját. Ezek lennének a kezdeményezések az Európai menetrenden belül. Most pedig áttérnék a második blokkra, itt olyan kezdeményezésekről van szó, amelyek Spanyolország szerint stratégiai fontosságúak, és túl lépnek a hat hónapon. Először is a belbiztonsági stratégia. Az a szándékunk, hogy elfogadunk egy belbiztonsági stratégiára vonatkozó dokumentumot, de ez a stratégia már a stokholmi programban is körvonalazódott hogy ez mit is jelent, illetve mit szeretnénk, hogy ez a dokumentum tartalmazzon. Nos, itt egy egyszerű dokumentumról van szó, rövid és tömör dokumentumról, amely egyértelmű módon szeretné kifejteni az európai polgárok irányába. Először is azt, hogy melyek a különböző fenyegetések, kockázatok, amelyekkel közösen nézünk szembe az európai országok. Másodszorban szeretnénk kifejteni a polgárok előtt azt, hogy milyen előrelépések történtek intézményi szempontból hogy megküzdjünk ezen kockázatokkal és fenyegetésekkel. Ide tartozik az Europol, a Eurojust, a Frontex létrehozása, természetesen a terrorizmus ellenes koordinátor is. És azt szeretnénk, hogy ez a stratégiai dokumentum tartalmazza az európai biztonság alapjait, azon elveket, illetve értékeket, amelyek ezt a modellt alkotják, és amelyek közül a legfontosabb minden bizonyal az egyéni szabadságjogok tiszteletben tartása és az alapvető jogok tiszteletben tartása. Végezetül pedig úgy gondoljuk, hogy ez a belbiztonsági stratégia tartalmaznia, ennek tartalmaznia kell azon irányelveket is, amelyek alapján az Európai tagállamok szeretnék felvenni a küzdelmet a közös fenyegetésekkel szemben. Tehát arra törekszünk, hogy közelebb vigyük a polgárokhoz ezt az intézményi struktúrát, amelyet létrehoztunk annak érdekében, hogy a polgárok biztonságát javítsuk. Tehát ezt szeretnénk érthetővé tenni a polgárok előtt, érthetővé tenni a politikai stratégiánkat, a biztonsági stratégiát, és szeretnénk hangsúlyozni, hogy a polgárok aggályai tükröződnek az Európai Unió munkájában is. Másodszorban ezen stratégiai kérdéseket illetően szeretnénk ösztönözni a transatlanti kapcsolatokat is. Tudjuk, hogy ezen kapcsolatrendszer mennyire fontos az unió biztonságának javítása szempontjából. Az utóbbi időben tapasztaltuk azt, hogy milyen kockázatokkal nézünk szembe. Ugye a detroiti terrorista kísérlet, ez alapján ugye tudjuk ismételten, hogy az iszlámista terrorizmus jelen van, és továbbra is egy fenyegetést jelent, és továbbra is a légiközlekedést, a polgári légiközlekedést tartja szem előtt. Néhány napja Toledóban volt egy miniszteri találkozó Napolitano belbiztonsági miniszterrel, illetve egyéb szakértőkkel, észak-amerikai szakértőkkel megvitattuk a vonatkozó kérdéseket, munkacsoportokat hoztunk létre, amelyek majd ezen konkrét kérdésekkel foglalkoznak, és amelyek aggasztják az európai polgárokat, intézményeket. Tehát a repülőtereken a biztonságot javítanunk kell, Javítanunk kell a robbanó szerek ellenőrzését, és éppen ezért az információcsere, az információ elemzés rendkívül fontos. A technológiai, nyomozati kapacitásunkat is javítanunk kell, hiszen a kockázatok is ezzel összefüggnek. Arra törekszünk, hogy az iszlamista terrorizmus területe ne legyen egy olyan kizárólagos terület, amelyen javítjuk az USA-val való kapcsolatainkat, hiszen ezt szeretnénk kiterjeszteni, szeretnénk az USA-val a kapcsolatrendszerünket javítani a határon átnyúló bűnözés területén. És éppen ezért számos találkozónk lesz majd a bel- és igazságügyi miniszterek az USA és az Európai Unió miniszterei találkoznak majd áprilisban, és ott számos intézkedést javasolunk majd. Az egyetlen célunk ismételten a transatlanti bel- és igazságügyi térség javítása. És végezetül áttérnék néhány olyan témára, amelyet ugye említettem, hogy a harmadik blokkban találhatnak meg. Ezek, ezen témákkal is foglalkozunk majd a szemeszter során. Itt címként említhetnénk azt, hogy az operatív együttműködés javítására törekszünk, a rendvédelmi szervek közti együttműködés javítására. E célból elvben az együttműködés különböző formáit szeretnénk javítani. Az a célunk, hogy a rendvédelmi szervek jobban együttműködjenek, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a bizalom szükséges a rendvédelmi szervek együttműködésében, és a bizalom felépítése céljából a legjobb, hogyha a képzést, a közös képzést javítjuk. Ezt tűztük ki célként, és éppen ezért közös együttműködési csoportokat hozunk létre, amelyek a prümi határozatban szerepelnek. Az információ cserét szeretnénk javítani a rendvédelmi szervek között, és arra törekszünk, hogy életre hívjunk egyfajta rendőröknek címzett Erasmus programot, amelynek az a célja, hogy a rendőrök képzését kiterjesszük, és megvalósítsuk ott azt, amit az oktatás területén már sikerre vittünk. Három kezdeményezésről van itt szó alapvetően a rendőrségi együttműködés fokozása a célunk. És ezt különböző területekre szeretnénk kiterjeszteni, a mindennapi élet különböző területeire is, a terrorizmus elleni küzdelemre, a szervezett bűnözés elleni küzdelemre, illetve az illegális bevándorlás, valamint a kábítószerkereskedelem elleni küzdelemre. Ezek az európai polgárok számára alapvető aggályt, alapvető kérdéseket jelentenek. Szeretném azt is megjegyezni, hogy elnökségünk során a különböző stratégiáinkat és cselekvési terveinket nyomon követjük, hiszen léteznek az Európai Unióban ilyen tervek, a robbanószerek ellenőrzését is hangsúlyozzuk, illetve a korai figyelmeztető rendszerek javítását, és szeretnék létrehozni egy olyan rendszert, amely nyomon követi a robbanószerek közösségen belüli kereskedelmét. És különböző csapatokat hozunk eh, létre, amelyek eh, által az Európai Unióban harmadik országokkal is fokozzuk az együttműködést, különböző koordinációs mechanizmusokat hozunk létre a terrorizmus ellenes koordinációs központainkkal, hiszen ilyen gyakorlatilag minden országban van. A terrorizmus területén szeretném eh, azt is kijelenteni, hogy a bevált gyakorlatokat megosztjuk, hiszen azt hiszem, hogy ez a terrorizmus elleni küzdelemben lényeges a radikalizáció, illetve a terroristák toborzása területén. Itt létezik ugye egy európai stratégia, léteznek különböző programok, amelyeket az európai tagállamok dolgoznak ki. Egyes intézkedések felettébb érdekesek, és éppen ezért ezeket meg kell osztanunk egymással. Említettem a szervezetbűnözést is, teljesen egyértelmű, hogy a különböző adatok az Europol részéről azt jelzik, hogy ez egy további komoly fenyegetés, éppen ezért a szervezetbűnözéssel is fogunk foglalkozni a fél év során. Az internetes bűnözéssel is foglalkozunk, és olyan kérdésekkel, amelyek a pénzmosással függnek össze. Kitérünk arra, hogy a a szervezetbűnözésből származó pénzek kezelésével is foglalkozunk majd, illetve a, a Nyugat-Balkánnal, Latin-Amerikával, Kolumbiával és Szenegállal törekszünk szorosabb együttműködésre. Az Európa e tekintetben teszi meg az első lépéseket a fél év során, és a szervezett bűnözés megelőzésének is nagy jelentőséget tulajdonítunk. Az Európai Bűnmegelőzési Hálózat két kezdeményezést is kidolgozott. Egyfelől a gyermekekre, illetve a nőkre vonatkozóan, valamint a fiatalokkal kapcsolatos erőszak és bűnözés. Tehát a bűnözés megelőzése a nők és a gyermekek vonatkozásában, valamint a fiatalok körében a bűnözés megelőzése rendkívül fontos. További célunk a bevándorlás integrált megközelítésének elmélyítése, beszédem kezdetén is kitértem erre. Arra törekszünk, hogy a származási országokkal, illetve a tranzitországokkal fokozzuk az együttműködést. Arra törekszünk, hogy a jogszerű migrációt, a jogszerű bevándorlást ösztönözzük, és ezt összekapcsoljuk a fejlesztéssel, és ezáltal egy integrált megközelítést kövessünk. A Frontexet is támogatjuk, ez néhány éve már kitűnően működik, de nagyobb támogatásra van szüksége a bizottság és a tanács részéről, hogy jobban megfeleljen célkitűzéseinek. És ugyanígy foglalkozni fogunk egyéb kérdésekkel is, amelyek az okirat hamisítással kapcsolatosak. Mert ez az illegális bevándorlás szempontjából nagyon fontos. És végezetül egyértelmű, hogy a kábítószerkereskedelem is a figyelem középpontjában áll majd, vannak olyan platformok, amelyek már amelyek működnek a Karib térségben, Lisszabonban, Tulomban, Akrában. Arra törekszünk, hogy ezen platformokat megerősítsük, és az a szándékunk, hogy a kokain kereskedelem egy új útvonala, amely Nyugat-Afrikán keresztül jut Európába, ezt megszüntessük. És végezetül két egyéb téma, három téma is van, amely amelyen azt hiszem, hogy nem foglalkoztunk eddig kellő mértékben a tanácson belül. Egyfelől a nemekkel kapcsolatos erőszak, a nők elleni erőszak, amely egy olyan téma, amely az Európai Unió minden egyes országát nyugtalanítja. Minden országban foglalkoztunk ezzel, de azt hiszem, hogy közösen is meg kellene közelítenünk a polgári védelem, egy másik ilyen téma, a tűzvédelem, tűzoltás és végezetül a közúti biztonság, valamint a bevált gyakorlatok megosztása is rendkívül fontos, hogy a közúti biztonságot javítsuk. Ennyi lenne a programunk ismertetése nagy vonalakban. Láthatják, hogy ahogyan az bevezetésemben is említettem, egy nagyra törő, ugyanakkor realista program. És végezetül szeretném hangsúlyozni azt, amit kezdetben is már kiemeltem, arra törekszünk, hogy kidolgozzuk ezt a programot a tanácssal, a bizottsággal, illetve a tagállamokkal, valamint ezen parlamenttel együtt. És ennyi lenne részemről. Köszönöm szépen, elnök ura, köszönöm a képviselőknek is a figyelmet. Gracias, ministro. Köszönöm, miniszter úr. Most pedig akkor a kérdések következnek, illetve a válaszok. Nagyon sokan jelentkeztek, nagyon sok képviselő tette fel a kezét, aki szót kért, úgyhogy az egyes kérdésekre, illetve válaszokra két percet tudok biztosítani. Nem, nincs szükség arra, hogy ezt ki is használják, úgyhogy ha egy kicsit rövidebben tudnak fogalmazni, akkor természetesen egyre többen tudnak majd hozzászólni. Először is Diaz de Mére úrnak adom meg a szót. Nagyon köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm itt, miniszter úr, és minden jót kívánok, sok sikert kívánok a munkájukhoz. A Stockholm programmal kapcsolatban cselekvési terv nagyon fontos kihívás ez. És szeretném kérni, miniszter úr, hogy pontosítsa, hogy milyen struktúrája lesz a Belbiztonsági Bizottságnak. Aztán pedig ott van az Európai Állampolgárság és a nemi erőszak elleni küzdelem, ezzel egyetértünk, de azt is kérem, hogy más áldozatokat is védjenek, a terrorizmus áldozatait például. És ott pedig Baró biztos úr ígéretéhez híven szeretnénk elérni, hogy a terrorizmus áldozatai nak védelméről szóló kártát fogadják el. Van azonban még három egyéb nagyon aktuális kérdés. A SWIFT-re gondolok, a PNR-re, illetve a testátvilágító szkennerekre. Ami pedig a belső dimenziót illeti, üdvözlöm és egyetértek a rendőri együttműködési csapatokkal, azonban ehhez a tanács egyhangú véleményére van szükség, hogyan kívánják ezt működésbe helyezni. Ami pedig az Európolt illeti, arra kérném önt, miniszter úr, hogy feltétlenül forduljon az Európai Parlamenthez, ezzel a témával kapcsolatban, sőt, mi több, az ezzel kapcsolatos jelentésekkel is foglalkozzanak, melyeket többek között jó magam állítottam össze. És a kérdés még az, hogy el tudják-e költeni azt a 83 milliót, amit erre a témára fordítottak. Europol koordinátor pozíció, ezeket megemlítette, szeretném, hogyha ezt is jól végeznék Európával. Aztán pedig Visszel és Szisszel kapcsolatban majd Carlos Coelho fogja önt kérdezni, ő ért le legjobban ez a témához. Végezetül pedig, miniszter úr, kérem, hogy foglalkozzon alaposan az internetes bűnözéssel, a pénzmosással, illetve a pedofíliával. Ennyit szerettem volna kérdezni. Köszönöm. Miniszter úr, parancsoljon. Természetesen lehetetlenség két perc alatt válaszolni ezekre a kérdésekre. Legalább két órára lenne szükségem, ugyanis gyakorlatilag a hozzászólásom 100%-át összefoglalta, úgyhogy nagyon röviden fogok szólni, ami a koszit illeti. Még nem határoztuk meg egészen pontosan, hogy ennek kik lesznek a tagjai. A személyes véleményem az, hogy a koszit szerintem a legfőbb rendőri felelősökkel alkossák az egyes tagállamokból, és ez pedig a rendőrségi főigazgatói task force-ot fogja felváltani. Azt hiszem, hogy a COSZI egy nagyon nagy lehetőség arra, hogy biztosítsuk az operatív együttműködést. Ez pedig nem azt jelenti, hogy ez már operatív, hanem egy olyan szervezet, ami garantálhatja az együttműködést, illetve az önáltal említett intézmények közötti együttműködést segíti. Ugye itt a Frontexra, a koordinátorra és az Európolra gondolok, egy nagyon nagy lendületet kell átadni ennek az együttműködésnek, és nem arról van szó, hogy egy olyan szervezetet akarunk létrehozni, amely túlságosan bürokratikus, hogy olyan területen dolgozzon, amelyre már vannak szervezetek, hanem felelősséggel rendelkezzen annak érdekében, hogy végül operatívá válhasson terrorizmus áldozatai. Teljes mértékben egyetértek öntel, önnel, csak az idő hiánya miatt nem tudtam egyébként ez hozzászólni. Hazám, illetve egész Európa nagyon sokat szenvedett a terrorizmus miatt, úgyhogy természetesen támogatjuk az áldozatok védelmét. SWIFT, PNR, Bodyscanner, témával kapcsolatban a SWIFT-nél. Nyilván ez egy olyan dosszié, ami a munkaügyi miniszterhez tartozik, és nagyon illetve bocsássanak meg, kiavítja magát az elnök úr, az igazságügyi az igazságügyi miniszter hatáskörébe tartozik. Azt hiszem, nagyon felelőtlen lenne részemről, hogyha nem mondanám meg, hogy én belügyminiszterként mit gondolok erről a témáról. Természetesen megértem a véleménykülönbségeket, értem, hogy a parlamentnek milyen nehézségei vannak, értem, hogy a parlament szeretné elmélyülten vizsgálni azt, amit ezen a területen teszünk, de szeretném, hogyha két dolgon elgondolkoznának. Egyrészt, hogy mennyire hasznos a SWIFT, illetve hogy hogyan lehet a bűnözés és alapvetően a terrorizmus ellen küzdeni azzal. Ez egy olyan hasznosság, amelynél higgyék el, nem szabad elfeledkeznünk a belbiztonság témájáról. Másodszorban pedig a bizottság még a spanyol elnökség előtt kérvényezte, a, a hónapos átmeneti időszakot, hogy a parlament megvizsgálhassa ezt a rendszert, és hogy egy végleges SWIFT-et hagyhassanak jóvá, ahol foglalkoznak valamennyi aggájjal, amelyel kell foglalkozni ezen a területen, és szeretném, hogyha figyelembe vennék, hogy partnereinkkel való szerződésről van szó, a szervezetbűnözés, a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemmel, és ez a fő partnerünk az Egyesült Államok. Nagyon kényes pillanat ez. Azt gondolom, hogy itt ezt is figyelembe kell vennünk, amikor döntést hozunk. És jó lehet, nem a felelősségi körömbe tartozik, azt kérném öntől, hogy a hogy vegyék figyelembe, amit a Toledói konferencián is elmondtunk, hogy a kilenc hónapos átmeneti időszakról ne felejtsük el, hogy átmeneti, és a végleges rendszerben pedig természetesen a parlament is részt fog venni oly módon, hogy kifejezi az európai polgárok aggájait, akik nyilván biztonságot akarnak, de azt is szeretnék, hogyha a magánéletüket is tiszteletbe tartanák. Ami pedig a PNR megállapodást illeti, van ilyen az Egyesült Államokkal, ezt önök is tudják. A belügyminiszterek jobban szeretnénk, hogyha egy európai PNR rendszer dolgoznánk ki, ugyanis ezt meg kell vitatnunk az Európai Parlamenttel, de nem gondoljuk, hogy túl sok értelme van az amerikai rendszert fel, fenntartani, hanem egy európai rendszerre van szükség, és természetesen készen állunk arra, hogy az ezzel kapcsolatos rendszereket megbeszéljük az Európai Parlamenttel annak érdekében, hogy a nagyon kényes egyensúlyt biztonság és szabadság között fenntartsuk ahogyan hozzászólásom elején is mondtam, nagyon kényes egyensúly ez, nagyon határozottan védtük egyébként ezt, és szerintem ez az egyik legfőbb jellemzője az Európai Uniónak, ami pedig a testátvilágító gépeket illeti. Három jelentés fog készülni, ezt a bizottság készíti azzal kapcsolatban, hogy mennyire hasznosak ezek a berendezések, tehát mit tehetnek és mit nem, másodszorban természetesen, hogy azok mennyire összeegyeztethetőek a magánélet védelmével, illetve hogy az egészséggel kapcsolatban milyen egészségre való kihatásai vannak. Tehát három jelentést várunk, reméljük, hogy ezután egy nagyon nyugodt, higgadt vitára kerül sor, és reméljük, hogy valamilyen megállapodásra tudunk jutni az Európai Unióban. A többi témával kapcsolatban pedig csak annyir, annyit tudok mondani, hogy egyetértek öntel, és nyilván a frontex kapcsolatban még többet fogunk szólni. Gönc a parancsoljon. Köszönöm szépen. Örömmel hallottam miniszter úr elkötelezettségét a stokholmi program végrehajtásával kapcsolatban. Azt hiszem, hogy sokan ezt tekintjük az egyik legfontosabb feladatnak Valóban a spanyol elnökség az, amelyik az első olyan elnökség, amelyik a Lisszaboni szerződés keretei között működik, trió elnökségben Belgiummal és Magyarországgal, és nagyon jó volt eddig is az együttműködés. A trió elnökség másik két tagjával biztos vagyok benne, hogy ezeket a programokat tovább fogja vinni a, az elnökség másik két tagja. Nekem két kérdésem lenne mind a kettő vízum ügyekkel kapcsolatban. Az egyik az az, hogy miközben komoly lépések történnek azon abba az irányba, hogy az Európai Uniós tagállamok azonos elbírálást élvezzenek a vízum reciprocitás területén az Egyesült Államokkal, Kanadában és így tovább. Azt látjuk, hogy közben visszalépések is vannak. Kanada Csehországgal kapcsolatban bevezette a vízumkötelezettséget, újra bevezette a vízumkötelezettséget, az én kérdésem az, hogy terveze valamit a spanyol elnökség ezen a területen, és ha igen, akkor mit részben, hogy Csehországgal szemben ez megszűnjön, részben, hogy ne legyen esetleg továbblépés ezen a területen. A másik kérdésem szintén a vízumkönnyítésekre vonatkozik a keleti partnerség országaival kapcsolatban. Vannak-e olyan tervei a spanyol elnökségnek, hogy itt továbblépés legyen a vízumkönnyítések, vízumkönnyítési tárgyalások területén? Köszönöm szépen.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 igen, nagyon röviden, talán tudja ön is, hogy e a vízumpolitika nem igazán a bel- és igazságügy hatáskörébe tartozik, hanem a külügyminiszterek hatáskörébe jól lehet hagyományos módon nyilván velünk is konzultálnak, amikor különböző rugalmasságokat kell megállapítani vízumodaítélés esetében. Ami az Egyesült Államokat illeti, illetve Kanadát, ön is tudja, hogy van még öt olyan Európai Uniós tagállam, amelyeknek nem elfogadható a kapcsolata a az Egyesült Államokkal vízum területén, illetve vízummentesség területén. Nagyon szeretnénk, hogyha ez az öt ország is ugyanolyan elbírálás alá esne, mint a többi Európai Uniós tagállam. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy Csehországgal szemben bevezette Kanada a vízum kötelezettséget. Tavaly novemberben a miniszterek tanácsa egy megállapodást írt alá, és arra kérte a bizottságot, hogy sürgősen kezdjen el együttműködni Kanadával, hogy megakadályozza ezt a diszkriminációt. Köszönöm, hogy az elnök Szofintveld. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm miniszter úrnak is a bevezető szavakat. Először is üdvözölni szeretném azt a prioritás sort, amelynek az élén áll a nők ellen elkövetett erőszak elleni fellépés. Néhány kritikát is megfogalmaznék a PNR, illetve a SWIFT ügyében. Az Európai Parlament szinte egyhangúan fogadta el az állásfoglalást a PNR-rel kapcsolatban, az utaslistával kapcsolatban 2008. novemberében, és a tanácstól néhány kérdésben magyarázatot kért, nem kaptunk választ, úgyhogy egy kicsit korai még ennek a projektnek az újra elővétele, még a válaszokat sem kaptuk meg. A Swift-tel kapcsolatban ön aláhúzta, hogy hang, ez hasznos, a Swift adatok hasznosak, és továbbra is várjuk a tájékoztatást a konkrét hasznukról, sőt, ezt előfeltételként fogalmaztuk meg. A két hét múlva a plenárison következő szavazáshoz. És mindössze a mellékleteket kaptuk meg a megállapodás szövegéből, amelyet eh, áttekinthetünk a tanács épületében. Én nem gondolom, hogy ez jó együttműködés az intézmények között. Ami az időütemezést illeti. A hatályba lépés február 1 -e, és a tanács az utolsó percig várt azzal, hogy a parlament jóváhagyását, egyetértését kérje. És hivatalosan is kértük a tanácsot, hogy halassza el a hatába léptetést, és azt mondták hivatalosan, hogy erre nincsen lehetőség. A kérdésem az, hogy miért öt napot kaptunk összesen, tájékoztatás nélkül, amely alapján döntést hozhatnánk. Én nem gondolom, hogy jól indul az együttműködésünk a Lisszaboni szerződés keretei között. Végül egy más kérdés, elnök úr, az Európai Unió készülődik éppen, felkészülünk arra, hogy az Európai Emberi Jogi Egyezmény aláírására sor kerülhessen, és legalább két tagállam megtagadta az állam és az egyház szétválasztását, és azt hiszem, hogy Spanyolország is megerősítette, hogy elfogadja a bíróság döntését, szeretnék erre választ hallani. Igen, nagyon köszönöm. Köszönöm a támogatást főként ami a nemi erőszak témájával kapcsolatos. Természetesen ez az elnökség során nagyon fontos prioritás lesz. Ami pedig a PNR-t illeti, jelen pillanatban egy ideiglenes megállapodásunk van az Egyesült Államokkal és Ausztráliával. Itt a parlamentben meg kell vitatnunk majd azt is, hogy meg kell vitatnunk ezt a témát, hogy európai PNR megállapodást, illetve rendszert alakítsunk ki, és hogy pontosan milyen adatok lesz, szerepelnek majd ebben, milyen korlátozásokat kell majd alkalmazni. Tehát az új PNR-t már itt az Európai Parlamenttel fogjuk megtárgyalni. Az Egyesült Államokkal is kell tárgyalnunk, hiszen jelen pillanatban egy ideiglenes rendszer működik. Én belügyminiszterként úgy gondolom, hogy PN, európai PNR kell szülessen, de csak az Európai Parlament együttműködésével. Ami pedig a SWIFT-et illeti, én nem vagyok egészen illetékes ezen a területen, úgyhogy az adat cserével kapcsolatban csak nagyon röviden nyilatkoztam. Az átmeneti SWIFT rendszerről az Európai Parlament is tárgyalt, ön is tudja egyébként, hogy egy ideiglenes rendszerről van szó, ami kilenc hónapon keresztül működik. Egyébként már évek óta működik ez a rendszer, 2006 óta egészen pontosan, tehát egy együttműködést hosszabbítunk meg most néhány hónappal az Egyesült Államokkal, ez igenis fontos a biztonság szempontjából, és az elkövetkezendő hónapokban pedig igyekszünk majd azokkal az aggályokkal foglalkozni, amelyeket az Európai Parlament felvet, hiszen ez tükrözi a polgárok véleményét. Azt hiszem, hogy nagyon jó munkát végezhetünk, és ezért szeretném kérni a parlamentet, hogy egyezzen bele ebbe a meghosszabbításba. Köszönöm, hogy az elnök Roméva úr, igen, igen, nagyon szépen köszönöm. Én magam is szeretnék gratulálni önnek, illetve üdvözölni önt itt. Először is három témára összpontosítanék, például egy nagyon fontos témára, hogy az üzenetet vegye, nem feltétlenül reagáljon arra, ez a SWIFT. Nagyon fontos, hogy a tanácsban tudják, hogy ez precedenst fog teremteni, és amit várjuk, amit várunk a Európai Tanástól az az, hogy ne döntsön anélkül, hogy az Európai Parlament döntene. Tehát, ahogyan mondtam már, illetve említették már az előző hozzászólásokban is ezt az elemet, aztán pedig egy másik dossziéval kapcsolatban is szólnék, itt ezért közvetlenebb a hatásköre, ez pedig arra vonatkozik, hogy a biztonság és bevándorlás kapcsolata hogyan alakul. Nagyon sokszor tűnnek föl ezek a témák együtt. Jó lehet, én úgy gondolom, hogy ezek teljesen külön választhatók. Ezzel kapcsolatban szeretnék kiemelni egy problémát, ezt láttuk egyébként, a következményeit éljük meg annak, hogy hogyan kezelik a bevándorlást, ugyanis ez egy hamis bizonytalanságot teremt, és egészen pontosan egy második problémából fakad a probléma, nem pedig a biztonság témájából. Tehát nagyon konkrét kérdést szeretnék föltenni a migrációs hullámok kezelésével kapcsolatban a paktumot még mindig a biztonsági intézkedések határozzák meg. Azt gondolom, hogy a legális eszközökkel kell foglalkozni, ugyanis ezek hiányoznak még. Aztán pedig menedékpolitika témakörében szeretném kérdezni, hogy lehetséges-e, hogy elismerik, hogy vízumot adjanak az emberi jogi jogvédőknek, ugyanis ezt a tanács még mindig nem ismeri el, és egy utolsó nagyon rövid kérdésem lenne, ami a rendőrségi koordinációt illeti. Ön említette a tagállami rendőrségek együttműködését az Európol, de mi van a decentralizált rendőrséggel, ami nagyon fontos szerepet játszik egyes országokban? Miniszter úr, természetesen az álláspontokat már ismertem a Swift-tel kapcsolatban, de figyelembe veszem azokat, és egészen biztos vagyok benne, hogy az igazságügyi miniszter holnap majd válaszol azokra a kérdésekre, amelyeket föltettek, ugyanis a tárcámhoz ez a téma nem tartozik közvetlenül. Ami a biztonság és a bevándorlás témáját illeti, én hozzászólásomban már elmondtam, hogy hogyan gondolom, hogy foglalkoznunk kellene a bevándorlás témájával. Természetesen szükség van egy európai bevándorlási politikára, ez így szerepel a szerződésben is, és azt hiszem, hogy ennek a politikának globális karaktert kell biztosítani, a migráció, illetve bevándorlás problémáját három elemmel határozhatjuk meg, hogy különbség legyen a legális illegális bevándorlás között, aztán pedig, tehát a legális az, amikor valaki dolgozni jön Európába, ott van az illegális bevándorlás, nem csak a határzárással tudjuk, illetve a határzárással csupán nem tudunk megküzdeni az illegális bevándorlással, csak akkor tudunk az országokkal együttműködni, hogyha reális lehetőségeket biztosítunk számukra, és a harmadik elem pedig a bevándorlás és a fejlődés kapcsolata. Különböző részlegek foglalkoznak ezekkel a témákkal, de koordinálunk folyamatosan. Ezt a három tényezőt tehát együtt kell kezelni, és soha nem fogjuk meggyőzni az országokat, ahonnan származik az illegális bevándorlás, illetve a tranzitországokat, hogyha nem tudunk biztosítani számokra lehetőséget. Tehát a politikánknak ezek a fő elemei, ez nem egészen a biztonsághoz kapcsolódik egyébként, Természetesen ennek nagyon sok politikai konnotációja is van. Spanyolországban, a spanyol településeken egyfajta politikai félelmet tapasztalhatunk. Tulajdonképpen akár idegen gyűlöletet is tapasztalhatunk ezen települések részéről, de ebben az esetben inkább azt mondanám, hogy konkrét intézkedésekre van, szó, van szükség rendőrségi együttműködésben például a spanyol parlamentben a szövetségi, illetve a, úgymond az állami rendőrségekkel nagyon jó az együttműködésünk. Elnök, nagyon szépen köszönöm, Tavares úr következik. Köszönöm szépen, portugálul fogok kérdezni öntől. Perguntas que têm a ver com liberdade de movimentos. Primeiro no espaço transatlântico. A mozgásszabadságról szeretnék kérdezni, európai, illetve transatlanti összefüggésben. Megerősített együttműködésről szólt a terrorizmus elleni küzdelemben az Egyesült Államokkal. Az európai polgárok tudják, hogy a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemhez nemzetközi együttműködésre van szükség. Azonban ezen kívül arra is szükség van, hogy az Egyesült Államok bizonyítsa a bizalmat annak érdekében, hogy az utas fekete listákat fel felülvizsgálják. Észak-amerikai polgárokra ez már vonatkozik, de ezt a felülvizsgálatot európai polgárokkal még nem kezdték meg. Illetve nincsen lehetőség arra, hogy az európai polgárok fellebbezzenek ezen fekete listán való megjelenésük ellen. Ami pedig az európai térséget illeti, ez egy alapvető fontosságú szabadságjog, azonban nem lehet elvont, hanem nagyon konkrét, konkrét személyekre vonatkozik ez a szabadságjog. Tudjuk például, tudunk olyan családokról, ahol például spanyol vagy portugál jog alapján házasodtak össze, egy nemű párokról beszélek, és nekik szabad mozgást kell biztosítani az európai térségben ezzel kapcsolatban mit fog tenni, mit tud tenni, meg kell várni, hogy az egyes tagállamokban is egyenként elismerjék ezeket a kapcsolatokat, vagy pedig bírósági ügyeket kell kezdeményezni ez ügyben. Ami pedig a SWIFT-et illeti, miniszter úr, nem átmeneti témáról van szó. Ez egy olyan megállapodás, amely gyakorlatokat vezet be, ezek pedig a hat hónap letelte után is folytatódni fognak. Az ott szereplő információk az Egyesült Államok birtokában maradnak öt éven keresztül, és azt hiszem, hogy ez egyáltalán nem kívánatos, hogy a vitában folyamatosan arra hivatkozik, hogy ez egy átmeneti megállapodás, ugyanis a kihatásai visszafordíthatatlanok. Köszönöm szépen. Igen, mondja a miniszter, nagyon röviden. Elnézést kér, kérek, ugyanis arra törekedtem, hogy spanyolul hallgassam önt. Talán portugálul kellett volna önt hallgatnom közvetlenül. Ami pedig az Egyesült Államokkal való együttműködést illeti, ha jól értettem a kérdését, itt az egyenlőségről beszél, tehát hogy követeljük meg az Egyesült Államok részéről az európai polgárok számára ugyanazt az elbánást, mint amit mi adunk az ő polgáraik számára, tehát kölcsönösséget biztosítsunk mindkét oldal részéről a polgárok számára. Általánosságban egyetért. Egyszerűen ma az Egyesült Államokban vita folyik arról, hogy az utas fekete listákat felülvizsgálják. Szerintem ki kellene használni ezt a lehetőséget arra, hogy követeljük meg az Egyesült Államoktól, hogy az európai polgárok számára is ugyanezt tegye meg. Elnök Tavares úr, kérem. Miniszter igen, pontosan ezeket a listákat most felülvizsgálják, főként azért, mert meg akarják nézni, hogy milyen hibák vezettek ahhoz, hogy ez a detroiti merénylet kísérlet majdnem megtörténhetett. Tehát, hogy gyűjtöttek ugyan információt, de nem sikerült azokat az információkat megfelelően összerakni. Aztán pedig szólt a szabad mozgásról, a párok esetében, illetve a családjog esetében nyilvánvaló a családjog ugyanaz kell legyen minden országban. Itt álláspontom egybevág az önével. Nem követelhetjük meg azonban, hogy amit az egyik országban családnak tekintenek, azt a másik országban is annak tekintsék, úgyhogy ezeket a témákat figyelembe kell vennünk. Ami tény persze, hogy a mozgásszabadságot biztosítani kell mindenki számára diszkrimináció nélkül. Azt hiszem, hogy az utolsó kérdése pedig a SWIFT-re vonatkozott, Nem arról van szó, hogy bármi visszafordíthatatlant kérünk, hanem hogy kilenc hónapra meghosszabbítjuk a megállapodást, amit már évek óta fenntartunk, főként azért, hogy megnézzük, hogy mit tettünk az elmúlt néhány évben, és meghatározzunk egy végleges rendszert, ahol valamennyi problémát, illetve kérést megnézhessünk, amit mondjuk az Európai Parlament tesz fel, Beszéltem a biztonság és a szabadság közötti kényes egyensúlyról. Erre törekszünk mindannyian. Köszönöm szépen. De Borgézi úr. Grazie, Presidente. Ehm, köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt miniszter úr, köszönöm szépen, hogy foglalkozott ezekkel a fontos kérdésekkel, többek között az iszlám elleni, illetve az iszlám kezelésével, ami jelentős kockázati forrás, valamint a rendőrség együttműködését említett, és valóban Európa ezen az úton haladhat előre. Egy kicsit általánosságokban fogalmazott a bevándorlás kérdéséről, ami ugyancsak egy kulcsfontosságú dolog. Ön szerint az illegális bevándorlás ellen hogyan tudunk hathatósan fellépni. Szárközi elnök nemrég úgy nyilatkozott, világosan fogalmazva, hogy nem szabad bevállalni azt a kockázatot, hogy olyan helyé váljunk, mint Olaszország. Hogyha Maroni úr nem avatkozik be, és nem változtatja meg a bevándorlás politikát, akkor nem jártunk volna így. Spanyolország Olaszországhoz hasonlóan jelentős bevándorló számmal kell, hogy megbírkozzon. Világos álláspontot várok. tehát európai szinten milyen politikát javasol, konkrétan az illegális bevándorlás ellen. Miniszter úr. Az imént is már megpróbáltam ezt elmagyarázni, úgyhogy még egyszer teszek erre egy kísérletet. Azt hiszem, hogy az illegális bevándorlással szemben természetesen a határainkon belül kell megküzdenünk vagy szárazföldi, tengeri, vagy légi úton. Persze igaz, hogy ami legnehezebb, az a tengeri határok védelme. De a Frontex ott is jelen van. És azt is el kell ismernünk, hogy a tengeren átérkező illegális bevándorlásnak van egy nagyon súlyosabb humanitárius vonatkozása is. De ami a határokat illeti, először is azt kell megakadályoznunk, hogy úti okmányok nélkül lépjék át az emberek az Európai Unió határait. De van valami, amiről nem feledkezhetünk meg, és ez a harmadik országokkal való együttműködés is. Ebben a tekintetben is van két alapvető dolog. Egyfelől a visszatelepítés, valamint a származási országokban az illegális bevándorlás elleni küzdelem. Említenék egy példát, hogy megláthassam, miről, mire gondolok hogy milyen gyakorlatról van itt szó Európában. Spanyolország és Szenegál kapcsolatos. Spanyolországnak 2006-ban volt egy nagyon nagy horderejű problémája Szenegállal, mert több mint 20 ezer szenegáli állampolgár érkezett az országba, és életbe léptettünk egy együttműködési programot. Egyfelől Szenegálnak fennkínáltuk azt a lehetőséget, hogy a szenegáli állampolgárok Spanyolországba jössenek dolgozni olyan ágazatokban, ahol munkavállalókra volt szükség. Másfelől segítséget nyújtottunk a határok védelmében, és a szenegáli fejlesztést is ösztönöztük. Ezáltal pedig elértük azt, hogy Szenegál is részt vesz az illegális bevándorlás elleni küzdelemben. Tehát az a legjobb, hogyha a származási országok elkötelezik magukat Európával, elfogadják ezt az együttműködést, az alapokat, illetve a visszatelepítést. Ha ezt sikerült elérnünk, akkor azt hiszem, hogy sikeres ez a politika. Azt hiszem, hogy ebben az évben nem volt olyan szenegáli állampolgár, aki illegálisan jut volna Spanyolországba. Rendben, köszönöm szépen. Akkor ezzel lefettük az első kört a DONT rendszer értelmében. Ugye minden frakcióból hallhattunk egy-egy kérdést és meghallgattuk a választ is, de egyértelmű, hogy a miniszter úr jelenléte nagyon nagy érdeklődést váltott képen, ezért nagyon sokan kértek szót. Tehát, hogyha folytatjuk ezt a módszert, akkor nagyon sokan nem kaphatnak szót. Úgyhogy azt javasolnám, változtassunk a módszeren, hogy minél több képviselőnek megadhassuk a szót. Most azt javaslom, hogy mindenki egy percet kap, minden hozzászóló egy percet kap, és ezt szigorúan ellenőrizzük, hogy aztán együtt a miniszter úr, Rubalkába úr, miután meghallgattuk a különböző kérdéseket, felvetéseket, válaszoljon egyben a kérdésekre. Azt hiszem, hogy ez a legjobb módja annak, hogy minden, a lehető legtöbb képviselőnek szót biztosítsunk. Nem vagyok biztos benne, hogy a Dehont rendszert megfelelően alkalmaztuk. Én feldasszony az alelnök. A liberális frakció nevében beszélt, mondja az elnök és meg is adtam a liberális frakció részéről az első hozzászólást kérőnek. Mostantól átérünk hozzászólásonként az egy perces időkorlátra. Coelho úr következik. Un minuto, por favor. Egy percben kérem. Sr. Ministro, gostei muito de ouvir a sua intervenção e de ouvir a sua... Köszönöm szépen, miniszter úr. Nagyon nagy érdeklődéssel hallgattam a hozzászólását, az előadását illetve azt a választ, amelyet arra adott, arra kérdésre adott, hogy milyen nagy biztonságot, nagy fokú biztonságot kell biztosítsunk az állampolgároknak. Azonban aggaszt, ami a külső határok biztosítását illeti az emberek biztonságának garantálása szempontjából. Említette a SZISZ rendszert. Én ezzel kapcsolatban azt szeretném megkérdezni, hogy a spanyol elnökség alatt úgy gondolja, hogy lehetséges lesz döntést hozni a SZISZ kérdésében? És hogyha a SZISZ 2 megbukik, akkor a spanyol elnökségnek van egy B-terve. Köszönöm. Gracias, señor Coelho. Köszönöm, Coelho úr, Romero López asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék, szeretném köszönteni a miniszter urat, és gyorsan feltenni egy kérdést. Tisztelt miniszter úr, megállapíthatjuk pillanatnyilag, hogy Európában a rendőrségi és igazságügyi együttműködés még gyermekcipőben jár a globális fenyegetésekkel szemben. Például ugye a Lisszaboni szerződés most létrehozta ezt a térséget, az igazságügyi térséget, fel kell vennünk a küzdelmet a terrorizmussal szemben úgy, hogy a jogállamiságot tiszteletben tartjuk. De paradox módon a terrorizmussal szemben a terrorizmus jelensége miatt megkérdőjelezünk bizonyos szabadságjogokat. Elképzelhetőnek tartja azt, hogy ez az együttműködés, ez a koordináció, amelyet túl kell, hogy mutasson az igazságügyi és rendőrségi együttműködésen, ez egy közös stratégiába ö, torkolhat, tehát egyfajta bizottság vagy szerv létrehozása elképzelhető-e, amely által javítható az igazságügyi és rendőrségi együttműködés. Köszönöm szépen, Latford asszony! Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt miniszter úr! Ugyanazt a kérdést tenném fel, amit a meghallgatáson Mászrom asszonytól is kérdeztem, és azt a választ, pozitív választ kaptam. Az volt a kérdés, hogy ő ezeket a, az adatgyűjtési eszközöket, illetve tömeges megfigyelési eszközöket, amelyekre lehetőség van az EU területén, illetve a transatlanti viszonylatban és külkapcsolatainkban ugyanezt a megközelítést követné, mert az utóbbi években minden egyes új javaslat e, e, ezt feszegett, és nem volt úti terv. Mikor lesz elég adatunk? mikor gyűjtöttünk már elég adatot, és végül is mi a végcélja ennek az egésznek, mikor mondjuk azt, hogy most már elég az információnk az állampolgárokról, most már nem kell több. Ahogyan Obama elnök fogalmazott, össze kell kötni ezeket a kis pontokat, és felhasználni az adatokat. Ja. Albrecht úr, igen, köszönöm szépen, miniszter úr. Nagyon sok mindent hallottunk a biztonsági intézkedésekkel kapcsolatban, illetve arról, hogy ezek mennyire szükségesek. Én örülnék annak, hogyha a tanács egyértelműbben tényekkel és értékelési eredményekkel alátámasztaná. És jó lenne, hogyha ezt a rendelkezésünkre bocsátaná méghozzá rendszerességgel. Ez fontos lenne számunkra hiszen jogalkotási szervként így jobban végezhetnénk a munkákat, és megalapozottabb képet alkothatnánk. Azt is szeretném kérni a tanácstól, hogy egy józanabb megközelítéshez járuljon hozzá. Tehát, hogy ne szítsa a félelmet a terrorista támadásokkal szemben, és jobban arra összpontosítson, hogy mivel is szeretnénk megküzdeni, tehát a bűnözéssel. Ezzel kapcsolatban azonban keveset hallottam öntől. Hogyan kívánja a bűnözési rátát csökkenteni? És a bűnözéssel szembeni küzdelem a különböző biztonsági védelmi intézkedések mellett ezeket hogyan kívánja megoldani? Buzutil úr. Yes, thank you, Mr. Igen, köszönöm, elnök úr. Miniszter urat az illegális bevándorlásról kérdezném ismét, mert átalakultak az útvonalai az illegális bevándorlásnak három évvel ezelőtt, több mint 30 ezeren a Kanári-szigetekre két éve, több mint 30 ezeren Lampedusába, és nálunk Máltán szálltak partra, és tavaly Görögországban ugrattak meg ezek a számok, és nemrég pedig Korzikán szálltak partra nagy tömegben. Tehát átalakuló útvonalakról beszélhetünk, és a leggyengébb láncszemnél igyekeznek betörni hozzánk, és ráadásul az embercsempészek bőven megelőznek bennünket, és a külső határok védelme valóban közös felelősség. A spanyol elnökség mit gondol erről, és milyen intézkedéseket tervez? Köszönöm. Frau Sipel. Ja, Sipel asszony, igen, egy retorikai kérdésem volna. Az USA a SWIFT-tel kapcsolatban az adatokat már 8 éve használja, de még mindig nem kaptunk konkrét választ arról, hogy mi a tényleges haszna ennek a rendszernek. Azt hiszem, hogy ez önmagáért beszél. Ami a megelőzést illeti, említette, hogy a belbiztonság mennyire fontos, említette egy stratégiát is, ami nem vált tisztára számomra. Egy kérdésem volna. Egy probléma ugye az, hogy az európai tagállamokon belül is a propagandisták elérik azt, hogy toborozzanak fiatalokat, fiatalokat, bevándorlókat, illetve az adott ország állampolgárait, akiket meg tudnak nyerni ezen ügynek, és kiképezik őket terroristának. És kérdés, hogy mindennek a biztonsági stratégiára nézve milyen következménye van? Köszönöm. Bilbao asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm miniszter úrnak is a magyarázatokat, és tényleg nagyon sok sikert kívánok. Említette, hogy az együttműködés fontos a rendőrségi szervek között az információ csere szempontjából, hogy a terrorizmus ellen küzdjünk. Ugyanakkor azt szeretném tudni, hogy ezen érvelésben miért nem említette a Schengeni a Schengeni kódex szempontjából az Ercáncát, a baszk autonóm rendőrséget, amely szintén a terrorista erőszakkal szemben küzd. Miért nem hozza egyenlőségbe a spanyol nemzeti rendőrséggel, illetve a Guardia Civillel, nem biztosítja számára ugyanazon anyagi, illetve humán forrásokat. Másodszorban pedig azt szeretném megemlíteni, hogy a Stockholmi programba beépítettünk egy módosítást, hogy a terrorist terrorizmus áldozatairól is, terrorizmus áldozataira is odafigyeljünk. Azt szeretném megkérdezni, hogy milyen áldozatok szerepelnek majd ott ebben a kartában az önvéleménye szerint. Figyelembe vesszük-e a különböző kormányok tapasztalatát, és a terrorizmus áldozatainak védelmével foglalkozó szervezetekét. Bonc úr. Thank you, uh, Mr. Uh, President. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, miniszter úr. Közös bevándorlás politikáról beszélt. Hogyha elfogadunk egy ilyet, akkor ez értelmetlenné és tisztességtelenné tenné azokat a politikusi ígéreteket a tagállamokban, akik azt állították, hogy EU tagként is megőrizhetik a tagállamok az önrendelkezésüket ezen a téren. Köszönöm. Señora Kinga Gall. Gál Kinga asszony. Köszönöm a, szót, elnök úr. Miniszter úr, örülök, hogy utalta az együtt kidolgozott programra a trió keretében a Malga és a Magyar Félel együtt, mert én úgy gondolom, hogy ez a garanciája, hogy valóban megvalósulnak hosszú távon, tehát egész hosszasan ez a, ez a cselekvési terv, ami a Stockholmi program valóra váltását jelenti. Örülök, hogy a belbiztonsági stratégia kapcsán kitért a külső, a terrorizmus elleni küzdelem mellett a, a belső erőszak elleni küzdelemre. És szeretném felhívni a figyelmet, hogy mennyire fontosnak tartjuk, hogy a gyermekeink védelme az e- konkrétumokat kapjon, konkrét cselekvést várunk a biztonságos internet használat területén, a kábítószer elleni küzdelem területén, a gyermekek elleni erőszak, és amire felhívnám a figyelmet, a gyermekek által elkövetett erőszak elleni küzdelem területén, mert én úgy látom, hogy itt komoly problémák vannak az Unióban. Thank you. Signora Angelilli. Köszönöm szépen, Angelilli asszony. Grazie, ministro, innanzitutto un Köszönöm szépen, tisztelt miniszter úr. Először is gratulálni szeretnék, mivel úgy fogalmazott, hogy az önök elnökségét a nők elleni erőszakkal szembeni fellépés jellemzi majd. Gál Kinga kérdéséhez csatlakozva, a jogalkotási szempontból szeretnénk a kiskorúakkal szembeni visszaélések ellen küzdeni, különösen a gyermekpornográfia, illetve az internetes pornográfia terén, és a menekültügy, illetve menedékjog kérdésében nem találná helyén valónak, hogy a tagállamok osszák meg az anyagi terheket és a felelősségeket is. Például elrendelhetnénk, hogy kötelező visszatelepítési megoldásokkal dolgozzunk, elkerülve azt, hogy egyes tagállamok a menekült ügyben túlterhelődjenek. Köszönöm. Köszönöm szépen, miniszter úr. Én is szeretném köszönteni Említette, hogy Szenegában sikere vitték az együttműködést a menekültekkel kapcsolatban, illetve a jogellenes bevándorlással kapcsolatban. Most Spanyolország a konkrét esetekben hogyan ellenőrzi azt, hogy milyen bánásmódban részesül, részesülnek az érintett személyek? Tehát, hogyha például Marokkóba vissza utasítanak valakit, mi történik vele ezt követően? Lehet, hogy kirakják a sivatagba, hogy úgy mondjam. Tehát hogyan zajlik a továbbiakban Marokkóval például az együttműködés? Például Tenerife, illetve egyéb bevándorlókat befogadó központok helyzetét tekintve is hogyan kívánja a tanács a tagállamok közti együttműködést erősíteni, hogy ne hagyjunk magunkra olyan országokat, mint Málta, hiszen szegény, illetve kis országok nehezen tudnak ennek a helyzetnek gyakran eleget tenni. Tehát itt nem csak a pénzről van szó. Szervil. Köszönöm, Jiménez Beszervil asszony. Sí. Eh, buenas tardes. Köszöntöm Önöket, és köszöntöm a miniszter urat is, köszönöm azt, hogy eljött ma hozzánk. Nagyon örülök annak, hogy Diaz de Mera kollégának adott válaszában elismerte azt, hogy Spanyolország számára mennyire fontos megemlékezni a terrorizmus áldozatairól. De szeretném megegyezni, hogy az áldozatokról megemlékezni nagyon fontos, hiszen ez a legjobb eszközünk arra, hogy küzdjünk a terrorizmussal szemben, de ezen kívül más valami is fontos, és én ezért dolgozom itt hosszú ideje. Ez a karta, amiről Diaz de Mera úr is említést tett, a terrorizmus áldozatainak jogairól szóló karta. És szeretném, hogy ennek alapja legyen az áldozatok jogainak védelme, illetve az, hogy igazságot szolgáltassuk számukra mert eh, ha ezt nem tesszük meg, akkor mindig ki lesznek szolgáltatva a politika eh, irányának. És eh, éppen ezért elfogadja azt a kompromisszumot, amelyet Barul már elfogadott, hogy ezt a kartát előmozdítsa a spanyol elnökség során, és mit kíván megtenni annak érdekében, hogy más tagállamok is csatlakozzanak ehhez. Tehát szeretném tudni, hogy milyen konkrét intézkedésekre számíthatunk, milyen konkrét intézkedéseket tervez az elnökség annak érdekében, hogy valóra váljon ez a karta. Köszönöm. Ricoccetta képviselő. Ministro, io sinceramente la voglio ringraziare per il taglio. Tisztelt miniszter úr, először is köszönetet szeretnék önnek mondani a prioritások kifejtéséért, és köszönöm az értékelést is, illetve hálás lennék, hogyha elmondaná a véleményét a határon átnyúló bűnözésről. Erről itt nem sok szó esik a terrorizmusról, sokat hallunk a terrorizmus áldozatairól is, de hadd emlékeztessek arra itt az ülésteremben, hogy Rita Barcelina bíró nővére itt túl ül közöttünk. Egy autóba rejtett bomba oltotta ki a bíró életét, és a maffia ma is elkövet ilyen támadásokat. Az ön számára még érzékenyebb ez a terület, mint számunkra, úgy gondolom, mert akkor, amikor áldozatokról beszélünk, akkor a szervezet bűnözés áldozatairól is szólnunk kell. Szólnunk kell a tanúk védelméről is. A szervezet bűnözés ellen tanúskodó személyeknek a védelmét ugyanúgy biztosítani kell, mint a terrorizmus áldozatének a védelmét. Úgy látom, hogy Európában nem tudatosították ennek a szükséges, szükségességet. Utolsó kérdésként Blinkevics Jute asszony következik. Tisztelt miniszter úr! Köszönöm szépen a spanyol elnökség prioritásának a bemutatását, és sok sikert kívánok a munkához. Nagyon örültem, hogy a prioritások között megemlítettem a nők ellen elkövetett erőszak elleni küzdelmet, viszont hiányoltam az emberkereskedelem elleni harc megemlítését, amely alapvető összetevője a nők elleni erőszaknak, mert sokszor nőket és lányokat adnak el rabszolgák rabszolgasorba kényszerítve őket. És ezt nem sikerült eddig sem kézben tartani, sem szankciókat életbe léptetni ezen a területen. Hiszen harmadik országokból adják el ezeket a nőket és lányokat az EU területére, és gyakran országok között működnek ezek az adásvételi ügyletek. Gondoskodni kell a bűnöldöző szervek együttműködéséről hogy eredménye küzdhessünk ezzel Ön szerint a rendőrségi együttműködés hatékony lett, és Spanyolország milyen intézkedéseket tervez? Tisztelt miniszter úr, tudjuk, hogy több mint 15 percben hallhatta meg a kérdéseket, ezek ugye a különböző képviselők prioritásait, illetve kérdéseit tartalmazzák. Meghallgatta ezeket és jegyzetelt. Nyilván gondolhatják, hogy nem tud minden egyes kérdésre kitérni a miniszter úr, illetve nem tud részletes választ adni, de ebben az utolsó fordulóban kérem, hogy térjen ki ezen kérdésekre. Köszönöm szépen, elnök úr! Az egyetlen dolog, amit nem sajnálok, az az, hogy az egyetlen dolog, amit sajnálok, az az, hogy nem tudtam feljegyezni az összes képviselő nevét, mert hát sajnálatos módon egyszerűen nem ismerem a neveket megpróbáltam jegyzetelni, de borzasztó a kézírásom, úgyhogy nehéz lesz kisilabizálnom a neveket. Ami a SZISZT illeti, nos, ebben a pillanatban folyik az értékelés a SZIS-2 működésének értékelése. Hogyha ez az értékelés pozitív lesz, akkor júniusban ismét értékeljük. Ha pedig pozitív lesz, akkor hatályba lép, működésbe lép. Hogyha valamelyik értékelés negatív lesz, akkor a tanács és a bizottság két hónapig reflektál majd arról, hogy mit tegyünk. Vagy kiavítsuk a SZIS-2-t, vagy inkább a SZIS megerősítésére törekedjünk. Tehát pillanatnyilag, jelen pillanatban most ez az értékelés folyik, és egészen pontosan azt hiszem, hogy tegnap kezdődött. Tájékoztatom majd természetesen a parlamentet a különböző döntésekről. A kezdeményezés ugyanakkor hangsúlyoznám, hogy a bizottságé. Ami a terrorizmus ellenes stratégiát, illetve koordinációt illeti, amire Romero asszony tért ki. Én nem vagyok híve annak, hogy nagy struktúrákat, új szerveket hozzunk létre, hanem inkább annak a híve vagyok, hogy használjuk ki a már létező szerveket. Pillanatnyilag az információ azt hiszem, hogy eléggé zökkenőmentesen folyik, például a terrorizmussal kapcsolatos kérdésekben, is úgy gondolom, hogy inkább arra kell törekednünk, hogy, és a legutóbbi események is ezt támasztják alá, hogy a, szak, hogy a rendőr információkat, az operatív információkat kell megosztanunk egymással. Éppen ezért javasoltam azt az EU keretében, hogy az illetékes terrorizmus ellenes bizottságok koordinálása lenne a fontos, hogy megnézzük azt, hogyan kezeljük a különböző információkat. Egy további képviselő rámutatott arra, sajnálom, de nem emlékszem a nevére, hogy valóban nagyon sok információ létezik, gyakran nem az a cél, hogy több információt kapjunk, hanem hogy megtaláljuk a hasznos információt. Különbséget tegyünk az operatív információk, illetve az információk között. Említették a bűnöldözést is jó néhány képviselő utalt erre. Felhívnám a figyelmüket arra, hogy a biztonság vonatkozásában az EU hatásköre azon kockázatokra vonatkoznak, amelyek közösek. De természetesen vannak egyéb területek, amelyek az állampolgárok mindennapi életét érintik, és ezen kérdések tisztázása a tagállamok, vagy éppen a szövetségi államok, autonóm régiók, vagy a helyhatósági szervek hatáskörébe tartozik. Említenék egy példát. Például azon tolvajok, akik táskát rabolnak, lehet, hogy a polgárokban Európa szerte nagyon nagy eh, a biztonság hiányát keltik, de az ilyenfajta bűnözéssel nem az EU foglalkozik, kivéve akkor, hogyha ez szervezetté válik. Tehát eh, egy házba való betörés, eh, vagy az autórablás mögött, ha egy maffia húzódik meg egy nemzetközileg szervezett csoport, akkor igen, valóban az Európai Unió közbelép. Egyes aspektusok erre térnek ki. Nem tudok ebben a keretben választ adni, hiszen ez a nemzeti hatáskörbe tartozik. De valóban egyetértek önnel, ha arra gondol, hogy a terrorizmus egy komoly probléma, nos vannak egyéb problémák, amelyek szintén nyugtalanítják a polgárokat, és amelyek sokkal inkább hatnak a személyes biztonságukra, mint a terrorizmus. Igen, ebben igazat adok önnek. Ezen kérdésekkel is foglalkoznunk kell a terrorizmus mellett, mert ezek a biztonság hiányát keltik a polgárokban. Valóban mindannyian feledékenyek vagyunk, és a detroiti események felébresztettek szinte mindenkit, akkor, amikor azt hittük, hogy a terrorizmus fenyegetése már csökkenőben volt a miniszterek hatásköre az, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez a kockázat létezik, nem lett csekélyebb, mint korábban, és az én felelősségem kijelenteni önökkel szemben azt, hogy ez a fenyegetés komolyabbá vált. Máltáról is említést tettek, tisztában vagyok a máltai problematikával, korzikával, illetve a néhány napja Franciaország vérkezett hajó helyzetével. Tudom azt, hogy a maffiák útvonalai is változnak. Hogy az Unió mit tehet, amikor az útvonalak változnak, hát akkor a prioritásaink is megváltoznak. Valóban beszélnünk kell azon országokkal, amelyek jelen pillanatban származási országok vagy tranzitországok, országok, Mindannyian tudjuk, hogy ha valaki például a földközi tenger térségét nézi, akkor köztudott, hogy Spanyolország ha szigorít a rendelkezéseken például Észak-Afrikával szemben, akkor ez a migráció, ez a bevándorlás kelet felé irányul. Hogyha Málta aláír egy megállapodás Líbiával, akkor lehet, hogy azon személyek, akik Afrikából próbálnak Európába vándorolni, akkor másfelé mennek. Tehát természetesen a rendőrségi stratégia figyelembe veszi a maffiák útvonalait. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg egy valamiről, vagy együttműködünk ezen országokkal, hiszen a probléma áthelyeződhet innen a moda, de az alapvető probléma megoldatlan maradt. Tehát együtt kell működnünk és segítenünk kell ezen országokat a fejlődésben nem tehetjük mindig azt, amit eddig Európa mondott, hogy nem és nem és nem, hanem azt kell mondanunk, hogy igen, meg kell szabnunk a feltételeket, és meg kell néznünk, hogy milyen feltételek mellett tudunk együttműködni. Teljesen egyetértek a megelőzéssel, említettem a fiatalkorúak bűnözését, azt, hogy egy szemináriumot is rendezünk majd a megelőzés témájában, hiszen ez nyugtalanít bennünket valóban. főleg az a fajta bűnözés, amely egyre fiatalabb gyermekeket is érint, az erőszak. Itt nem feltétlenül a biztonság az, ami fontos, hanem az oktatásra is nagy hangsúlyt kell helyeznünk. A baszk rendőrség bevonása persze egy nagyon fontos kérdés természetesen Baszkföld számára, de szeretném megjegyezni, hogy a baszk rendőrség, a spanyol rendőrség közti együttműködés egyre jobb és az együttműködés formája is javult, tehát ez nagyon lényeges. Habár teljes mértékben megértem, és hát ismerem is azt, hogy mit, mit hangsúlyoz, mellesleg gratulálnék a baszk rendőrségnek azért a sikerért, amelyet ma hajnalban elért. A terrorizmus áldozatai erre, erre vonatkozott két kérdés. Én támogatom egy karta létrejöttét, ahogyan ezt Diaz de a kollega is említette. Biztos vagyok abban, hogy ez megvalósítható, hiszen ez egy olyan kérdés, amely az európai polgárokat érinti, független attól, hogy van egy adott országon belül terrorizmus vagy sem. Itt a szolidaritást kell előmozdítanunk, tehát azt hiszem, hogy számíthat természetesen a támogatásomra, és azon országok, amelyek tapasztaltuk a terrorizmust, megosztjuk tapasztalatainkat másokkal. És végezetül a kötelező áttelepítésre is utaltak, ez Máltával kapcsolatos. Van egy önkéntes visszatelepítési program. A Stockholmi program hangsúlyozta, hogy ezen szolidaritási mechanizmusok formálissá váljanak Európában azt eh, nem állíthatnám, hogy nem vitatott ez, eh, hiszen vannak országok, amelyektől nagyon távol áll az illegális bevándorlás. Az elnökség feladata az, hogy meggyőzze ezen országokat arról, hogy egyes országok nagyon nagy nyomásnak vannak kitéve. Málta, Spanyolország, Görögország, olyan országok, amelyek Európa határai. Tehát eh, ezen önkéntes programhoz azt hiszem, hogy egyre többen csatlakoznak majd egészen addig, amíg formálissá tehetjük, formálissá alakíthatjuk, mert esetleg hangsúlyoznám, hogy én ezzel egyetértek. És egyetértek természetesen Krocseta eh, úr eh, megjegyzésével a mafiáról is. Valóban ez eh, egy rendkívül drámai horderejű probléma nagyon nagy kárt okoz, és éppen ezért frontálisan meg kell küzdenünk ezzel szemben. Azokkal is, akik együttműködnek ezzel mafiákkal. És végezetül, ami az emberkereskedelemre vonatkozik. Valóban erre nem tértem ki. Szerepel a programban, nem tudtam kimerítve nyilatkozni erről a programról. Tudják, hogy most van egy specifikus program, amelynek célja az, hogy az Európai Unió globálisan fellépjen az emberkereskedelmen szemben. Több ország részt vesz ebben, egy belga civil szervezet, és Svédország, Ausztria, Hollandia, Olaszország, Finnország és Portugália. Ez a program tartalmaz egy cselekvési tervet is, amelyet még a svéd elnökség dolgozott ki. Spanyolország támogatja ezt, és Madridban március 4-én lesz egy konferencia is, amelyet az elnökség szervez és ott szeretnénk majd kidolgozni egy cselekvési terv körvonalait, amelyet majd az Európai Unióban elfogadunk. Tehát természetesen ezen a területen is készek vagyunk arra, hogy a gyermekek, nők kereskedelmével szemben felvegyük a küzdelmet, hiszen ez is bűnözés. Ennyi lett volna, és köszönöm szépen a hozzászólásaikat, és visszatérek majd még az elnökség során, hogy tájékoztassam önöket azon kérdésekről, amelyek fontosak a képviselők számára. Köszönöm szépen, miniszter úr. Ez a találkozó nagyon sűrű volt, és szeretném hozzátenni, hogy nagyon gyümölcsöző. Különösképpen köszönjük azt az erőfeszítést, hogy mennyire fogékony volt a képviselők álláspontjára, és arra kérjük a miniszter urat, a belügyminiszter urat, hogy, és persze sok sikert kívánunk neki az elkövetkezendő hat hónapra, és felkészülünk arra, hogy a munkaügyi miniszter fogadására felkészüljünk. Please be seated. Kérem foglaljanak helyet. We're about to restart. Mindjárt folytatjuk az ülést. Köszönöm szépen. Buenas tardes. Megint üdvözlöm Önöket, és üdvözöljük a spanyol munkaügyi és bevándorlásügyi minisztert, Ő ugyanis elmondja a szakbizottságnak, a Libe szakbizottságnak, hogy mi lesz a spanyol elnökség programja az elkövetkezendő hat hónapra bevándorlás témakörében. Meghallgatjuk a miniszter úr előadását, mely körülbelül 10 perces lesz, és azt javasolnám, hogy ahhoz, hogy legjobban kihasználjuk az időt, egy első fordulót tartunk, ahol két percben szólhatnak hozzá, a Döhont rendszert fogjuk alkalmazni a különböző frakciók esetében, aztán meghallgatjuk a válaszokat a miniszter úrtól, ezután pedig egy kiegészítő fordulót is tartunk, és erre pedig blogban fog válaszolni a miniszter úr. Köszönöm szépen, miniszter úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők a Libe Bizottságban, itt az Európai Parlamentben. Számomra nagy megtiszteltetés, hogy eljöhettem önökhöz, hogy bemutassam önnek a spanyol, önöknek a spanyol elnökség prioritásait a legális bevándorlás és az integráció területén. Nemrégiben lépett életbe a Lisszaboni szerződés, ez egy egyedi lehetőséget biztosít arra, hogy Európa nyitottabb, hatékonyabb legyen és közelebb kerüljön a polgárokhoz. Ezeket az értékeket pedig határozottan kell képviselnünk a migrációs politikában, amely széleskörű, tartós és globális kell legyen. A közös bevándorlás politika szabályozása a Lisszaboni szerződésben szerepel, szerintem ez három nagy erényel rendelkezik. Először is egy konkrét jogalapot vezet be a harmadik országok állampolgárai joga szempontjából, akik legálisan tartózkodnak egy tagállamban. Másodszorban pedig az új szerződés nagyon világos abban is, hogy fenntartja a tagállamoknak a jogot, hogy meghatározzák harmadik országok beli állampolgárokat milyen számban hajlandóak befogadni. Harmadik sorban pedig a szerződés új jogalapot teremt a közös fellépésre a bevándorlók integrációja témakörében különösen fontos az a szerep, amelyet a Lisszaboni szerződés biztosít a parlament számára a legális bevándorlás területén. Ez az új keret arra kötelez minket, hogy fontos változásokat eszközöljünk a tanács döntéshozatalában, és biztos vagyunk, biztosak vagyunk abban, hogy milyen többletértéket jelent az együttdöntés ezen a területen. Biztosíthatom önöket afelől, hogy a tanács új elnökeként arra fogunk törekedni, hogy megfelelő koordináció valósuljon meg az Európai Parlamenttel, egészen pontosan a Libeszak Bizottsággal. Európa rugalmas bevándorlás politikát szeretne, amely a munkaerőpiacok szükségleteire reagál. Ugyanakkor viszont fontosnak tartjuk az esélyegyenlőséget és a szociális kohéziót. Az Európai Tanács most fogadta el a több éves programot, ez a Stockholmi program, a 2010-2014-es időszakra vonatkozóan, ennek pedig fő célja egy globális politika kidolgozása, ennek alapja pedig az Európai Paktum bevándorlás és menekültügy témakörében. Ebben az esetben szeretném megköszönni a svéd elnökség munkáját ezen a területen. A stokholmi program kidolgozásának módja a hatékonyság és az átláthatóság bizonyítéka volt. Tájékoztatni szeretném ezt a szakbizottságot arról, hogy a tanács várja, hogy a bizottság ebben a hat hónapban egy közleményt adjon közé a cselekvési tervről. Itt konkrét lépések fognak történni, határozott ütemtervet tartalmaz majd ez a közlemény az elfogadás és alkalmazás tekintetében. Szeretném önöknek elmondani azt is, hogy milyen célokat tűztünk ki magunknak az elkövetkezendő hat hónapra. Belga és magyar kollégáinkkal együttműködésben két alapvető célunk, célunk van a spanyol elnökség keretében a bel- és igazságügy témájára az első, hogy újraindítsuk a legális bevándorlással kapcsolatos munkákat, a második pedig, az integráció témakörében egy új európai politikát vezessünk be. Egy, az első éves vitát kell megszerveznünk menekültügy és bevándorlás témájában. Ennek témája az Európai Bevándorlás és Menekültügyi Paktum alkalmazása. Számítunk a bizottság együttműködésre, és megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy az első előrelépéseket megvizsgáljuk az említett paktum alkalmazásával kapcsolatban. Ezen szakbizottság hozzájárulása mindenképpen üdvözlendő. A cselekvési terv elfogadása kíséret nélküli kiskorú külföldiekről szintén egy fontos prioritása az elnökségünknek. A kíséret nélküli kiskorúak ugyanis különösen védtelen csoportot alkotnak, és konkrét segítségnyújtásra van szükségük. Ez egy olyan kihívás, amely aggályokat vethet fel, és Európai Unió szintű reakciót követel meg, ugyanis megelőzésre, védelemre és a visszatéréshez való segítségnyújtásra van szükség ebben a témakörben. Az Európai Tanács elégedetten fogadta a kezdeményezést, és egyértelmű mandátumot adott ezen cselekvési terv kidolgozására, ez kiegészíti majd a megfelelő jogalkotási és pénzügyi eszközöket. Már kapcsolatba léptünk a Libe Bizottság titkárságával, hogy megfelelő részvételt biztosítsunk a szakbizottság számára ebben a nagyon fontos témában. Ami pedig az integrációt illeti, a Lisszaboni szerződés új jogalapot biztosít az európai együttműködésnek a tanácsnak, illetve az Európai Parlamentnek lehetőséget biztosít arra, hogy intézkedéseket hozzanak a tagállamokat támogatandó a harmadik országok állampolgárainak integrációja számára. Az új európai politika integráció témakörében szintén az egyik legfontosabb célja a spanyol elnökségnek. Ehhez pedig április 15-én és 16-án Szaragosszában tartjuk meg a negyedik miniszteri konferenciát az integrációs miniszterek együttműködésével, és itt pedig az integrációval fogunk foglalkozni, mint a fejlődés és a szociális kohézió mozgatórugójával. Elérkezett a pillanat ugyanis, hogy a miniszterek gondolataikat megosszák egymással, figyelembe véve a Lisszaboni szerződés új jogalapját, illetve a Stockholmi programban szereplő intézkedéseket. Ennek a, nyila- ennek a konferenciának az eredményeként létrejövő nyilatkozatot pedig a tanácsnak kell majd jóváhagynia. Végezetül pedig a spanyol elnökség továbbra is szeretne előrelépéseket tenni a legális bevándorlás politikai tervével kapcsolatban. Az elnökség minden tőle telhetőt megtesz, hogy ez a projekt sikeres legyen. És tárgyalásokat is szeretnénk folytatni az egységes engedélyről szóló keretirányelvről. A Lisszaboni szerződés érvénybelépésével a jogalkotási eljárás kiterjed ezen irányelv elfogadására is. Természetesen számítunk az Európai Parlamenttel való együttműködésre. A spanyol elnökség azt reméli, hogy a tagállamok és az Európai Parlament gyorsan megállapodik ezzel a fontos irányelvvel kapcsolatban. A spanyol elnökség mindent megtesz azért, hogy ez így megtörténhessen. Végezetül pedig azt várjuk, hogy az Európai Bizottság két szektoriális irányelvet terjesszen be az elkövetkezendő hat hónapban. Az egyik befogadási feltételeket tartalmaz harmadik országokbeli munkavállalók számára, akiket a vállalaton belül áthelyeztek, a másik pedig belépési és tartózkodási feltételeket tartalmaz, harmadik országbeli állampolgárok tartózkodásával kapcsolatban, akik idény munkára érkeznek Európában. Tehát a tanács keretében fogunk ezekkel a témákkal foglalkozni. Tisztelt képviselők, ezek lennének tehát a prioritásos területeink, a legális bevándorlás és integráció területén. Nagyon fontos feladat áll előttünk, és biztosíthatom önöket arról, hogy a folyamatos, átlátható együttműködésre törekszem az Európai Parlamenttel. Köszönöm figyelmüket, és készen állok arra, hogy megválaszoljam a kérdéseket. Nagyon köszönöm, elnök úr. Köszönöm, miniszter úr. Akkor az első fordulót fogom most megnyitni, kérdéseket tehetnek fel valamennyi frakció egy kérdést tehet fel, és mindenkit arra kérek, hogy tartsák be a két perces határidőt. Az első forduló után, amikor minden frakciónak megadom a szót, az első olyan személynek, aki szót kért, kivéve persze, ha a koordinátor szeretne szólni, Ezután a miniszter úr fog csoportosan válaszolni ezekre a kérdésekre, és egy második fordulót fogunk ezután megkezdeni. Először is Simon Buszuttilnak adom meg a szót. Yes, uh, thank you, Mr. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, köszöntöm miniszter urat, és köszönöm ezt a bevezetőt is. Örülök, hogy kitért arra, hogy a bevándorlási és menedékjogi paktum végrehajtását fontosnak tartják, de én azt mondanám, hogy a tetteik alapján, és nem a szavaik alapján ítéljük meg majd a munkájukat az elnökség végére érve. Ezt azért mondom, mert az utóbbi csak nem másfél év óta, amióta a paktumot elfogadta a tanács, nagyon kevés tényleges eredmény született ennek alapján. Ha nem tévedek, összesen egy jogszabályjavaslatot fogadtak el ezen a területen az utóbbi másfél évben, és ez nem elég. Ez nem elég jó. És mi a tényleges eredmények alapján értékeljük majd a munkát. Tehát arra hívnám fel a figyelmüket, hogy kérem, vegyék komolyan ezt a megállapodást. Számunkra a közös menedékpolitika kapcsán két dolog fontos, az egyik a szolidaritás, a közös intézkedések alapja a szolidaritás kell, hogy legyen. Ma például nehézséget jelent a Dublin 2-es rendeletnek a felővizsgálatát elérni, ami a tanácsnál elakadt most már körülbelül egy éve. Szeretnénk, hogyha ez előre haladna, és természetesen a menedékjogi kérdéskör egésze valahogy megrekedt. Ezt is el kellene indítani. Azután az Európai Parlamenttel való együttműködés fontos kérdése kéne legyen a menedék joggal való visszaélés. Mert például nálunk a bevándorlóknak kb. 90%-a kér menedékjogot, és nyilvánvalóan ez többségükben nem indokolják a körülmények. Tehát alig néhányan kapnak menedékjogot. Mit tesz, vagy mit tervez a soros elnökség a visszaélések megakadályozására? Romero asszony. Dejo mi, mi turno al señor Jauregui. úrra bízom a hozzászólás lehetőségét. Hauregi úr, nagyon köszönöm. Néhány hónap óta, illetve néhány év óta már hallhatunk arról, hogy milyen demográfiai perspektíváink vannak Európában, tehát hogy körülbelül 50 millió bevándorlóra lesz szükségünk az elkövetkezendő 20-30 évben. Én szeretném azt kérdezni a miniszter úrtól, hogy Európa készül-e arra, hogy megszervezze ezt a demográfiai előrejelzést, ami valószínűleg szociális és gazdasági kihatással is rendelkezik majd. a bölcsek tanácsa, akik ezzel a témával foglalkoztak, azt tartják, hogy Európának jelentős bevándorló csoportra lesz szükség az elkövetkezendő években. Ilyen politikára törekszünk-e vagy sem? És egy kérdésem is lenne, miniszter úr, nagyon kényes téma ez egyébként egyes országokban. Tehát, hogy a képesített bevándorlókat, a jó képesítése rendelkező bevándorlókat részesítik előnyben egyes országokban. Van-e valamilyen projekt ezen elképzelésekkel kapcsolatban Európában, ugyanis tény, hogy nagyon fontos megtervezni a bevándorlást, együttműködve nagyon sok országokkal, ugyanis ilyen képesítésekre, ilyen képesítésű emberekre Európának szüksége lehet. Úgyhogy szeretném tudni, hogy milyen tervei vannak az elnökségnek. Köszönöm, mondja az elnök. Liberális frakció részéről Látford asszonynak adom meg a szót. Nem két szót? A liberális frakció részéről? Igen, tessék. Wikström asszony. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Szeretettel köszöntöm miniszter urat, is. Nagy érdeklődéssel hallgattam a spanyol elnökség programismertetőjét, különösen a e, mai bemutatókat, és az európai szociális dimenzió erősítése az egyik fontos prioritás. A gazdasági válság közepette sokan elveszítették a munkájukat, az állásukat, és a munkaerőpiaci integráció nagyon fontos a szociális dimenzió érdekében, nem csak Spanyolország, hanem az egész Európai Unió területén. És ez alapvetően összefügg a bevándorlással, a menedékjogi kérdésekkel, illetve az ezekből adódó kihívásokkal. Hogyan látják az összefüggést a bevándorlás, az integráció és az erősítendő európai szociális dimenzió között? Rob, Roméva úr, Három-négy kérdésem lenne, nagyon röviden. Az első, hogy nem említette konkrétan, de szeretném megkérdezni, hogy részleteket említhet-e, tud említeni arról, hogy milyen intézkedéseket szeretnének alkalmazni, illetve példákat a szerződtetésre vonatkozóan. Aztán családegyesítés témája. Most a válsághelyzetben ez az elem szenvedi el a legtöbbet, nagyon sokan nehézségek között élnek, és ezzel a jogokkal nem tudnak élni a családegyesítés jogával. A harmadik kérdés, ami szintén nagyon konkrét, ugyanis frakciónkat nagyon aggasztja a táborok helyzete, az in- a befogadó központok helyzete, illetve azon emberek helyzete, akik ebben a bizonytalansági helyzetben élnek, akár éveken keresztül, sem legális, sem illegális bevándorlónak nem tekinthetők. Úgyhogy szeretném kérdezni, hogy a befogadó központokkal kapcsolatban van-e valamilyen európai álláspont, aztán egy politikai kérdésem is van Vikvárosának helyzetéről is szeretnék ö, kérdezni, mégpedig arról, hogy az önkormányzat hogyan tudja legalizálni az ott élő bevándorlók helyzetét, illetve hogyan kívánja ezt megtenni. Köszönöm, mondja az elnök Tavares úr. E, e, Jó napot kívánok, Kormácsó miniszter úr. Olaszországban jártunk, és láttuk, hogy az illegális, illetve legális munkavállalók milyen borzalmas helyzetben vannak. Az idény munkára vonatkozóan a politikájukról szeretném kérdezni, illetve arról, hogy az irányelvről, az munkára vonatkozó irányelvtől mit várnak. A Rosszárnóban tapasztaltak megismétlődhetnek máshol is nem, nem szabad megengedni, hogy csupán az irreális, korlátozó politikákra vonatkozzon ez, A vállalkozók ugyanis kizsákmányolják a munkavállalókat. Szeretném kérdezni, hogy egyetérte ön a demokrácia azon alapelvével, hogyha valaki legálisan tartózkodik egy országban és befizeti az adókat, rendelkezik szavazójoggal is. Ez a legális bevándorlókra vonatkozhat, akik egy országban legálisan tartózkodnak, és ott fizetik az adókat. Nem kellene számukra is biztosítani, hogy dönthessenek a, azon ország politikai sorsáról, ahol élnek? Clay úr. Ja, dank u, eh, meneer de voorzitter. Meneer de minister, ik heb een vraag over... Köszönöm szépen, elnök úr. az illegális bevándorlással kapcsolatban szeretnék egy kérdést feltenni. Azt látjuk, hogy nagy számban legalizálják az illegális bevándorlókat különböző tagállamokban. Néhány éve éppen Spanyolország legalizálta az illegális bevándorlókat ezer számra, és további tagállamok is fontolgatnak hasonló lépést. Viszont ez annyiból probléma lehet, hogy az illegális bevándorlásra ösztönözheti a bevándorlókat. És ráadásul a mozgásszabadság azt jelenti, hogy az Európai Unió különböző tagállamaiba utazhatnak szabadon ezek az illetők. Hogyha tartózkodási engedélyt kaptak az egyik tagállamban, akkor utána bárhová utazhatnak. Érdemes lenne egy korai figyelmeztető rendszer keretében információkat adni a tagállamok számára. A különböző hiányosságok, illetve várható fejlemények jelentősek lehetnek. Mert előfordulhat, hogy egy szomszédos tagállam nem látja szívesen a legalizálást. A spanyol elnökség mit tervez? Köszönöm. Elnök, köszönöm. Most pedig akkor a miniszter úrat fogjuk meghallgatni, hogy adjon választ a feltett kérdésekre. Köszönöm szépen, elnök úr. Kétség kívül mandátumom végén, a spanyol elnökség végén kell majd visszajönnöm és értékelnem, hogy hogyan alakult az elnökség hat hónapja. Minden esetre szeretném elmondani, hogy természetesen a paktum témája rendkívül fontos lépés volt, ugyanis ez azt jelentette, hogy Európában most először kötelezettséget vállalt valamennyi ország egy olyan jelenségnél, amely normatív jelleggel nem rendelkezett, de azt teljesen egyértelmű, hogy még nagyon hosszú utat kell bejárnunk, és ezt a teljes csomagot tovább kell fejlesztenünk, amikor azt a bizottság majd értékeli. Ami pedig a menedék kérelmek számát illeti, az elnökség a legális és szabályos bevándorlás mellett teszi le voksát. Ez azt jelenti, hogy ha gazdasági jellegű akkor a munkaerőpiachoz kapcsolódik, ha menekültügyi pedig, akkor olyan körülmények határozzák azt meg, amelyek szükségessé teszik. Tehát ez a kritérium, amit az elnökség alkalmazni kíván. Csak így lehet egyébként egyeztetni az országokkal, illetve kollégáinkkal. Kétség kívül Európának több bevándorlóra lesz szüksége a jövőben. Azt hiszem, hogy emögött a kérdés mögött egy gondolat húzódik meg. Súlyos hiba lenne ugyanis, hogyha az európai konjunktúra függvényében határoznánk meg a bevándorlást. A gazdasági válság jelentősen megnyírbálta a 2010-es évre vonatkozó elképzeléseket, előrejelzéseket több mint 8 millió ember veszítette el munkahelyét Európában a válság következtében. Ez egy következtetésre is vihet minket, hogyha 8 millióan veszítették el a munkahelyüket, akkor miért is kellene gondolkoznunk a bevándorlás szükségességén. Az azonban tény, hogy rövid távon az a cél, hogy azok az európaiak, akik elveszítették munkahelyüket, visszatérhessenek oda de nem szabad elfeledkeznünk arról a jövőbeli perspektíváról, hogy Európának gazdaságilag növekednie kell, és ehhez pedig munkaerőre van szükség, külföldi munkaerőre. Képesített bevándorlók. Kétség kívül ez nagyon fontos, de szeretném felhívni a figyelmet valamire itt az Európai Parlamentben. Nem lennénk igazságosak Európa részéről, hogyha azon országok volnánk, ahol anélkül, hogy forrásokkal rendelkeznénk, főként itt most egészségügyre gondolok, csupán azért, hoznánk el ezeket az embereket Európában, hogy a képesítésüket itt felhasználjuk, ugyanakkor viszont hazájuk ezeket a képesített embereket elveszítik. Tehát a képesített munkabevándorlókra igen mondunk, de természetesen azért a szélesebb képet meg kell néznünk. A kékkártyával kapcsolatban felmerült már ez, ez a kérdés, például az egészségügyi személyzet tekintetében. Úgyhogy folytatjuk a munkát ezen a területen. Európa szociális fellépését, illetve az integráció tevékenységét megerősíteni. Kétség kívül Európa egy olyan szociális térség, ahol arra kell törekednünk, hogy még a válság sem kockáztathassa meg az európai szociális dimenziót. Ezt ugyanis meg kell osztanunk azokkal a polgárokkal, akik Európába jönnek, Európába érkeznek. Azonban Európának az a fő kihívása, hogy hogyan érje el, hogy ezt az integrációt megvalósítsa, de oly módon, hogy az ne jelentsen, ne jelentse konfliktusokat például az együttélés szempontjából, vagy azt, hogy az egyedi jellegről lemondjanak, lekényszerüljenek mondani egyesek. A bevándorlás egy jelenség, és ezzel így kell foglalkozni, így módon. Származási helyen való szerződtetés. Itt megint csak visszatérnék arra, hogy hogyan lehet legális vagy szabályos bevándorlást megvalósítani. Tehát a származási helyen szerződtetjük a munkavállalót, és miután lejárt a szerződése, visszatér hazájába. A spanyol eset a következő. Körülbelül 30 ezer embert, marokkóit szerződtetünk évente, akik Spanyolországba jönnek, szezonális munkára, például Andalúziába, és utána pedig visszatérnek hazájukba. Tehát ez a származási hely szerinti szerződtetés. Ami a családegyesítést illeti, itt a különböző tagállamok között nagy különbségek adódhatnak. Azt hiszem, hogy egy közös kérdés azonban felmerül, és azt hiszem, hogy ezt mindenképpen támogatni kell, ez pedig, hogy a család mag egyesítését támogassuk. Nagyon fontos, hogyha valaki emigrál, a lehető leghamarabb a legközeli családtagjaival megvalósíthassa a családegyesítést. Tehát a család, a házaspár, illetve a gyermekekre gondolok elsősorban. És ezután pedig a család szélesebb körének meghatározása ez már mindig tagállam függő, de azt hiszem, hogy a család mag, illetve a kiterjedt család közötti különbséget itt figyelembe kell tennünk. Ami pedig a befogadó táborokat illeti, azt szeretném mondani, hogy az ilyen befogadó központokban ugye, a minisztériumunknak hatásköre van, és arra törekszünk ebben az esetben, hogy ez ne egyfajta fogvatartási hely legyen, hanem egy olyan hely, ahol, amire szükség van annak érdekében, hogy a bevándorlás legálisá válhasson. Végezetül pedig végvárosának témája kétség kívül nem lehet erről megfeledkezni, hogy a polgármesteri hivatal névjegyzékbe vegye, lakossági névjegyzékbe vegye az ott élőket, Végezetül pedig, ami a szezonális munkát illeti, a spanyol elnökség kétség kívül várja, hogy az Európai Bizottság beterjesze azt az irányelvet, amely a szezonális munkára vonatkozik. Az elnökség rendkívüli jelentőséget tulajdonít ennek, ugyanis úgy gondoljuk, hogy ezt a témát el kell mélyítenünk, szabályoznunk kell, annak érdekében, hogy elkerüljük, hogy a szezonális munkavállalás hozzájáruljon ahhoz, hogy a munka minősége romoljon. Aztán pedig, ami a szavazójogot illeti, én ezt polgármesterként is védtem, és miniszterként is védem, ugyanis támogatom a helyhatósági választásokon a bevándorlók szavazójogát, hogyha nem ismerjük el szavazójogukat, akkor eltávolodnak attól a valóságtól, amelyben nap mint nap élnek. Természetesen itt már a konkrét jogszabályok minden egyes tagállamtól függnek. Végezetül pedig a spanyolországi tömeges reguláció. Ezt a paktum tiltja az a paktum, amelyet valamennyi tagállam aláírt. Az egyik bekezdésben egészen konkrétan kimondja, hogy a tagállamok, amelyek aláírták ezt a paktumot, kötelezettséget vállalnak arra, hogy nem végeznek tömeges regularizációt. A gazdasági fejlődés egy adott pontjában ez megtörténhetett, hogy egyes helyzeteket regularizáljunk, de jelen pillanatban azt gondolom, hogy Európának a jövőre kell tekintenie, és a szabályos, legális bevándorlásra, ellenőrzött bevándorlásra, lehetőleg származási helyen megkötött munkaszerződésekkel. Remélem, hogy sikerült választ adnom a paktummal kapcsolatos kérdésekre. Köszönöm. Köszönöm szépen, miniszter úr. Most pedig azt javaslom, hogy úgy folytassuk, ahogyan azt korábban is tettük a belügyminiszterrel. A második fordulóban megpróbáljuk a lehető legtöbb képviselő számára a felszólalást biztosítani, azok számára, akik ezt kérték, és ezt követően csokorba gyűjtjük a kérdéseket, és a miniszter úr egyben válaszol ezekre. Hogy így minél többen hozzá szólhassanak egy percben. Tehát kérném mindenkit, kérnék mindenkit, hogy egy percben szólaljon fel. Először is Diaz de Mera úr. Köszönöm szépen, miniszter úr, és sok sikert kívánok önnek. Egy felettébb aktuális kérdésről szeretnék szólni. Az összes bevándorló, illegális bevándorló, vagy papírok nélküli bevándorló szociális szükségletekkel rendelkezik. A jog, a nagybetűs jog megilleti őket, hogy bizonyos tagállamban eleget tegyenek ennek, más országokban azonban ez nem adott. Az integráció a tagállamok hatáskörébe tartozik. Az az integráció, amelyről ön beszél, ez kiterjed ezen szükségletek, ezen szociális igények a közösségen belüli fedezésére az egész unióban, vagy ez csak a jogszerű bevándorlókra vonatkozik. Van még egy kis időm, úgyhogy azt szeretném mondani, hogy a fő probléma a közös politika szempontjából az Unióban az, hogy szabályozzuk az európai legális munkaerőpiacot. Hiszen a három elnökség során hogyan kívánja ön ezt szabályozni, milyen tervei vannak? Köszönöm. Blankevici Jute asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, Köszönöm önnek, hogy egész konkrét prioritásokról tájékoztatott bennünket a bevándorlás és az integráció kérdéskörében. Örömmel hallom az itt tett ígéreteket a következő fél évre, hogy a kíséret nélkül utazó kiskorúak esetében intézkedésekre számíthatunk, és szeretnék megoldani ezt a problémát. Szeretnék még egyszer rákérdezni, hogy a tanács irányelve ügyében terveznek-e lépéseket, vagyis hogy a harmadik országok állampolgárai számára munkavállalási engedélyeket biztosítanak majd, és biztosítják az ott tartózkodásukat is egy egységes eljárás keretében. A francia elnökség során születtek eredmények, de a svéd és a cseh elnökség nem hozott eredményt. Van-e miniszter úr titkos fegyverük annak érdekében, hogy a tanács és a parlament között megszületett kompromisszumnak érvényt szerezzenek, és az irányelv keretében eredmények szülessenek. Elnök, köszönjük. Köszönöm, Bilba asszony. Köszönöm szépen miniszter úrnak az ismertetést, a magyarázatokat. Azt szeretném kérdezni, említette ugye a Lisszaboni szerződést, hogyan kívánják megoldani a különböző bevándorlási politikák tervezése során az integrációt, hiszen a különböző szervek a tagállami szervek azok, amelyek arra hivatottak, hogy biztosítsák a jogokat azon bevándorlóknak, akik rendelkeznek okmányokkal, és azoknak is, akik nem. A szolgáltatást a tagállamon belül nyújtják, hogyan kívánják a Lisszaboni szerződés értelmében ezen szerveket bevonni a politikák kidolgozásába. Másodszorban pedig említette azt, hogy a bevándorlók az európai gazdasági fejlődés szempontjából mennyire fontosak. Nem gondolja, hogy szükség volna egy európai szintű figyelemfelkeltő kampányra, annak érdekében, hogy a demagóg kampányokat elkerülhessük, hiszen ezek a válság miatt egyre gyakrabban felütik fejüket, és ami a kiskorúakat illeti. Vannak különböző képzési, oktatási létesítmények, amelyekben egyre gyakrabban veszük, veszünk észre ilyen problémákat. Vannak ugyanis olyan fiatalok, akik nem képesek ezen szolgáltatásokat megkapni. Tehát hogyan lehetne jobb szolgáltatásban részesíteni ezen fiatalokat, Kele asszony? Thanks a lot. I'm... Köszönöm szépen. Kíváncsi vagyok, milyen javaslataik vannak konkrétan arra, hogy a tagállamok, illetve a Frontex, a külső határok őrizete és a visszafogadási egyezmény végrehajtása területén tavaly tavasszal megszülettek egyes területeken a megállapodások. Továbbá szeretnék rákérdezni, hogy ott, ahol a tagállam nem teszelget a nemzetközi vállalásainak, a visszafogadási területen és a menedékjogi területen mit terveznek? Sí, grazie, Presidente, signor Ministro. Intanto... Jákolino úr. Köszönöm a szót, miniszter úr. Látni kell, hogy szoros az összefüggés a két miniszter által itt délután elmondottak között. És a javaslatom arra vonatkozik, hogy a szakbizottságunkkal való együttműködés is váljon szorosabbá. Olaszországban 5 millió legalizált bevándorló tartózkodik, és 8%-uk illetve vállalatok 8%-a, mintegy 200 ezer cég alkalmaz az EU-n kívülről érkezett bevándorlót. Ez jól mutatja, hogy a szolidaritás milyen magas szintet ért el, ezt ki kell mondani. Ugyanakkor úgy látjuk, hogy a stokholmi program alapján a tagállamok közötti szolidaritás arra ösztönözne bennünket, hogy a bevándorlásból adódó feladatokat osszuk meg egyenlően. Mit tervez az elnökség ezen a területen? És felhívnám a figyelmet a szociális védelem szükségességére és a bevándorló munkások számára. Köszönöm. No, Ana Gomes? Gómez, képviselő. Kinga Gönc Kinga következik, mondja az elnök. <laughs> Köszönöm szépen miniszter úrtól azt kérdezném, hogy hogy látja a trió elnökséggel kapcsolatos lehetőségeket ezen a területen. Azt tudjuk, hogy Spanyolország nagyon elkötelezetten képviselte az előző elnökségi időszakokban is a bevándorlási és menekültpolitikának több vonatkozását. Ez most az első olyan alkalom és lehetőség, amikor egy trió első tagjaként képviseli ezt. Az érdekelne, hogy hogy látja, hogy melyik vonatkozásait lehet végigvinni az elnökség, a trió elnökség más másfél évén, és mik azok a prioritások, amelyek kifejezetten a spanyol elnökség prioritásai. Köszönöm szépen. Thank you. Madame Flotre. Köszönöm szépen, Flótra asszony, öné a szó. Köszönöm, miniszter úr. Ön felel a munkaügyekért és a bevándorlásért. Ez egy kellemes egybeesés, nálunk nem így van. A bevándorlás, illetve a nemzeti identitás tartozik egy területre. Európában, ahogyan önök is tudják, és elhangzott, 30 millió emberről van szó, hogyha Andalúziát nézzük. Vannak olyan munkavállalók, akik nem legálisan tartózkodnak, viszont legális munkaszerződéssel rendelkeznek, és fizetik a társadalombiztosítást, az adókat. Önök kezdeményeznek-e a vendégmunkások esetében legalizálást. És hogyan igyekeznek kezelni ezt a kérdést, a legális és az illegális munkavállalók közötti fizetési különbségeket. És a legális bevándorlóknak mintegy 80%-a dolgozik kvázi rabszolga körülmények között. És kezdeményeznek-e megoldást erre. Ezek az emberek már itt tartózkodnak Európában, hogyan tervezik a munkakörülményeiket javítani és harmonizálni az ott tartózkodásukat. Köszönöm, Bonsz úr. Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr, beszélt a gazdasági bevándorlásról úgy szólt erről, hogyha itt valami kedves, önzetlen, akár nemes cselekedetről van szó. Nem erről van szó, hanem ez kapzsi globális kapitalizmus és annak a mellékterméke. Ráadásul munkanélküliséghez vezet, és a bérek csökkenéséhez. Ugyanakkor az országok számára szakképzett munkaerőt is biztosít az illegális bevándorlással összefügg, és az emberkereskedelmet ösztönzi. Köszönöm. És Ana Gomez Köszönöm, mondja az elnök. Anna Gomez asszony, önnek is felkínáltam a lehetőséget, de nem volt a helyem. Most egy második körre megadom a szót. Köszönöm szépen. Miniszter úr, azt szerettem volna megkérdezni öntől, hogy tekintettel arra, hogy a spanyol elnökség egyik prioritása az integráció előmozdítása, van ugye egy konkrét eset olyan személyekre vonatkozóan, amelyekről ugye nem tudjuk, hogy milyen státuszúak. Arra gondolok, azon személyekre gondolok, amelyeket befogadtak bizonyos európai országok. A Guantanamo-ról érkezett személyek itt az Európai Parlamentben is az amerikai kormány két képviselőjével, Van Frieda és Michael Postmannel beszéltünk erről a kérdésről, és azt szerettem volna megkérdezni öntől, hogy Mindössze hat európai ország csatlakozott azon országokhoz, akik befogadtak személyeket. Ugye Spanyolország közép tartozik. Nos, milyen státusszal rendelkeznek ezen személyek? Bevándorlók, menekültek, vagy egyéb státuszuk van? És ugye a Lisszaboni szerződés hogyan kapcsolódik ahhoz, hogyan tervezi ezen személyek integrációját? tehát egy egyéni tagállami politikából elmozdulunk egy, nemzeti, egy nemzetközi politika felé. Köszönöm szépen, most pedig egyben fogjuk meghallgatni a különböző kérdésekre a választ. Megadom a szót a miniszter úrnak. integráció, illetve a szociális igények teljesítése, most természetesen mindezt nem lehet Európának egyedül megvalósítania, de úgy gondolom, hogy Európa nagyon fontos, hogy globális álláspontot alakítsunk ki az integrációról. Az integráció egy fontos fogalom kell, hogy legyen, egy közös elképzelés, és a helyes gyakorlatot is ki kell terjeszteni. Tehát az integrációt mindig a közelségből kell megvalósítani. Ez azonban nem jelenti azt, hogy természetesen egy globálisabb megközelítést is alkalmazhatunk. Ami a munkaerőpiacot illeti, azt hiszem, hogy az első forduló, első válaszom az lehetne, hogy az integrációt össze kell kapcsolni a munkaerőpiacsal és a munkaerőpiac helyzetével, hiszen a munkaerőpiac alakulása szabja meg a szükségleteket. Európának kell, hogy legyen egy perspektívája, ez kétségtelen, hiszen Európa előtt áll a 2020-as stratégia kidolgozása is. Ebben a stratégiában a gazdasági modell, a termelési modell, illetve a célok is egyértelmű helyet kell, hogy kapjanak. És ezáltal kell meghatároznunk azt, hogy milyen szükséglete van Európának a munkaerőpiac szempontjából, és hogy hogyan vonatkozik ez az integrációra, ami a kiskorúakat illeti. Van egy általános elv, amelyet el kell kerülnünk, nevezetesen az, hogy a maffiák a kiskorúakat ne kapcsolják be az illegális bevándorlásba. Hiszen gyakran előfordul, hogy egy kiskorú döntése mögött nem pusztán a kiskorú döntése húzódik meg egy jobb jövő iránt, hanem gyakran ott van mögötte egy maffia, aki ösztönzi, sőt segít neki az emigrációban, és ezt kell elkerülnünk. De Éppen ezért a kiskorúakat sosem tekinthetjük bevándorlónak, hiszen a kiskorú mindenek felett kiskorú. És ennek fényében kell kezelnünk. Túllépve persze azon, hogy egyeztetve kell dolgoznunk annak érdekében, hogy a kiskorúak, a kísérlet nélküli kiskorúakkal kapcsolatos kérdések nagyobb szerepet kapjanak, de ez nem csak a stokholmi programban szerepel. Európában eddig a kísérlet nélküli kiskorúakkal kapcsolatban gyakran azt láthattuk, hogy egyes országok a földrajzi közösségük miatt befogadó országok voltak, de Európa már megértette azt, hogy ez a kérdés nem vonatkozhat kizárólag egy, két vagy három országra, hanem az unió egészét érinti. Ami a Lisszaboni szerződést, valamint az integrációt illeti, teljesen egyértelmű, és ezt hallhattuk egy kérdésben is, hogy kell, hogy legyen egy régiók szerinti kvóta, egy országok szerinti kvóta, arra vonatkozóan, hogy hogyan, mely országokban legyenek a kiskorúak. Az integrációs konferencia Szaragoszában foglalkozik majd ezzel a kérdéssel. Azt hiszem, hogy e tekintetben egyre inkább nagy a konszenzus, hiszen a kísérlet nélküli kiskorúakat is be kell vonnunk ebbe a politikába. És éppen ezért jobban kell kezelnünk ezen kérdéseket. A Frontex kapcsán Igazából ez nem a tárcámhoz tartozik, hiszen az előttem itt járt belügyminiszter, az, akinek a hatáskörébe ez tartozik. Minden esetre úgy gondolom, hogy a spanyol kormány, illetve a soros elnökség nevében elmondhatom, hogy a jogszerűséget kell előmozdítanunk. Tudjuk azt, hogy administratív szabálytalanságok felmerülnek, és éppen ezért bizonyos személyek egy adott pillanatban őrizetbe kerülnek. Tehát ezt sohasem szabad figyelmen kívül hagynunk. Igazából nem ismerem konkrétan ezt az esetet, de feltételezem, hogy a Frontex megfelelően jár el. Egy további kérdés, amelyet Olaszországgal kapcsolatban feltettek, Egyértelmű, hogy foglalkozunk kell azzal, hogy Európa egy földrajzi, gazdasági, szociális, politikai, intézményi struktúraként hogyan tud jobb egyensúlyt teremteni azon elemek között, amelyek adott esetben problémát jelenthetnek. Azt hiszem, hogy a bevándorlási és menekültügyi paktum a legmegfelelőbb keret arra, hogy előrelépjünk. Tehát ebben a keretben kell előrelépnünk, a politikai kritériumokat egységesítenünk kell. A normatívák, illetve az irányelvek persze szükségesek, de gyakran nagyon fontos az, hogy szolidar, szolidaritásban megosszuk egymással a különböző tapasztalatokat. Elhangzott egy másik kérdés is. El kell mondjam, hogy egyetértünk Magyarországgal és Belgiummal is a különböző felvetésekben, már ami a hatáskörünket illetik. Együtt dolgoztunk korábban, és jövőben is rendszerességgel ezt tesszük majd, hogy véglegesítsük a programot, tehát nincsenek nézeteltérések azon fő célok tekintetében, amelyek a munkákat kell, hogy vezéreljék a trió során. Éppen ezért Belgium, Spanyolország is ezekben a kérdésekben egyetért, van már közös tapasztalatunk, és egy jelentős bevándorlási háttér is az országunkban. Ami pedig a munkavállalókat a tartózkodási engedélyt, illetve a szerződéseket illeti, mindez részben ezen parlamenttől is függ. Tehát az, hogy hogyan haladhatunk előre a jövőben. Hiszen ebben az olvasatban szeretnénk lezárni az egységes engedélyt, és remélhetőleg a spanyol elnökség alatt le tudjuk zárni a vitát, és jóvá tudjuk hagyni azt az irányelvet, amely megoldja majd az itt említett problémákat. Végezetül pedig nem értek egyet azzal, hogy a gazdasági bevándorlás ilyen negatív hatással járna. Azt hiszem, hogy mindkét irányba pozitív a hatása. Pozitív a hatása a származási országban is, hiszen lehetővé teszi, hogy különböző személyek egy másik országban dolgozzanak, majd visszatérjenek információval, tapasztalattal, és gyakran a származási ország gazdasága szempontjából hozzájárulnak a gazdaság fejlesztéséhez. Végezetül pedig említettek egy konkrét kérdést, de hát ez teljes mértékben hatáskörömön kívüli. Guantanamo esete. Ez nem tartozik hatáskörömbe, nem kapcsolódik az integrációhoz és a bevándorláshoz sem, és azt hiszem, hogy a bel- és igazságügyi tanácson belül nem foglalkozunk ezzel, tehát ez nem a mi hatáskörünkbe tartozik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a miniszter úrnak, hogy eljött hozzánk, és ismertette a spanyol elnökség programját az elkövetkező hat hónapra összefoglalva a prioritásokat, illetve megválaszolva a különböző kérdéseket. Már fél órás késésben vagyunk az eredeti tervekhez képest, Úgyhogy nagyon sajnálom, de kénytelenek vagyunk lezárni ezt a vitát. Köszönjük szépen a miniszter úrnak, hogy eljött, és minden, és a lehető legtöbb sikert kívánjuk a jövőbeni munkájához. Sí, me quedo porque mañana comparezco en la Comisión de Trabajo. As I said, dear colleagues, ahogy említettem, kedves kollégák, némileg csúszásban vagyunk, úgyhogy szeretnénk utolérni az ütemtervet a következő napi rendi pontok tárgyalása során. A délután, illetve kora esti megbeszélésünk következő pontja következik, az ötös, vagyis a visszafogadási megállapodás az EK és Pakisztán között. Tavaly októberben a parlament véleményezésre megkapta ezt a megállapodást, és két héttel később aláírták. Nem volt arra lehetőségünk, hogy véleményt mondjunk a Lisszaboni szerződés hatába lépése előtt, és azóta is várjuk a, a tanács lépését, hogy a hivatalos tanácsi döntést elénk terjessze. Tudjuk, hogy a parlament bővített szerepkörrel rendelkezik most már, és ennek alapján a 218-as bekezdés 10-es szakasza az Európai Unió működését szabályozó szerződésben kimondja, hogy a parlamentet azonnal és teljes körön tájékoztatni kell az ilyen ügyekről. Az első körös vitánk célja pontosan ez a tanácsal, illetve a bizottsággal hogy ezeket a visszafogadási egyezményeket, megállapodásokat terjesszék elénk, amelyek szerepelnek itt a megadott táblázatban. Most pedig megadom a bizottság képviselőjének, akit az elnökség képviselője követ, illetve az előadó Sógor úr. A jelentéstevő Buszutil úr így van? Jól gondolom, hogy Buszutil úr az előadó? Nem, Sógor úr az előadó. The Commission? Buszutil úr helyettesíti. Péter Boszt kap elsőként szót az Európai Bizottság képviseletében. Köszönöm a lehetőséget, elnök úr. Az EC Pakisztán közötti visszafogadási megállapodás kapcsán a bizottság csak nem tíz éve kapta meg a felhatalmazást ezekre a tárgyalásokra, és ez is mutatja, mennyire nehéz volt velük megállapodni. Pakisztánt nehéz volt tárgyalóasztalhoz ültetni, de hat hivatalos kört követően 2007-ben sikerült végre egy szövegben megállapodnunk, és ez már önmagában is nagyon nehéz dolog volt. Azután a megállapodás parafálása következett, ez is nagyon nehéz körnek bizonyult, és végül 2009. októberében aláírtuk a megállapodást, és most a végső szakaszban hivatalosan is elfogadhatjuk majd reményeink szerint. A visszafogadási megállapodás az EU számára rendkívül fontos, hiszen Pakisztán olyan ország, ahonnan sok illegális bevándorló érkezik, illetve tranzitországként is sokan használják, hogy a 27 tagállam valamelyikébe eljussanak. Évente csak nem 13.500 embert tartóztatunk fel, és minden európai tagállam számára kiemelt jelentősége van a visszafogadási megállapodás mielőbbi életbe lépésének, és csak nem négyezer esetet tudnánk így kezelni. Nem csak a pakisztáni állampolgárokra vonatkozna ez a megállapodás, hanem ahogy látják, van egy olyan cikk is benne, amely a harmadik országok állampolgárának a visszafogadásáról rendelkezik, illetve a hontalanok visszafogadásáról. És ezt nagy eredménynek tartjuk a tárgyalások során. Ahogyan önök is tudják, jelen pillanatban tárgyalunk Törökországgal és egy hasonló visszafogadási megállapodásról. Foll főigazgató úr Ankarába látogat, február 19-én várhatóan, mert Törökországot is nagyon fontosnak tartjuk, és ott folytatja majd a tárgyalásokat a visszafogadásról. Pakisztán a török kollégákhoz hasonlóan ugyancsak nagyon fontos ország számunkra és na, rendkívül releváns a törökökkel elérhető eredmények tekintetében és Ami a tartalmi részeket illeti a megállapodás, magától értetődő, egyszerű szerkezetű, és az állampolgárok, harmadik országbeli állampolgárok és hontalanok visszafogadásáról rendelkezik, valamint a normál rendelkezéseket tartalmazza az etnikai meghatározás területén. Amikor Pakisztánba visszatérítjük ezeket az illetőket. A tárgyalási megbizatásunk nagyon régi. Emlékeztetnék arra, hogy ezt még az előző, Lisszabon előtti rendszerben kaptuk. És nyilvánvaló, hogy amikor a tanács új megbízatást ad az Európai Bizottságnak a visszafogadási megállapodások lezárására, akkor természetesen mi maradéktalan megfelelünk a Lisszaboni rendelkezéseknek, ahogyan elnök úr is utalt itt a 218-as bekezdés tízes pontjára. És úgy tudom, hogy önök meg is kapták a visszafogadási megállapodás szövegét. Természetesen szívesen válaszolunk a kérdéseikre. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig az elnökség képviselőnek adom át a szót. Köszönöm, elnök úr. Nem tudok sok újat hozzátenni ahhoz, amit elmondott a bizottság, csak elismétlem, hogy mennyire nehéz volt a tárgyalás erről a megállapodásról, főként mivel a tanács és a tagállamok úgy döntöttünk, hogy végül megállapodunk az apró véleménykülönbségekről, Megértésüket kérem az eljárási kérdésekkel kapcsolatban is. Egy konzultációs kérést kaptunk, folyamatban van az Európai Parlament beleegyezési folyamata a 118-as cikk érvényében. Remélem, hogy nem fog túl neki és edelmet szenvedni ez a folyamat. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök. Buzottil úr. Sogor úr képviseletében ön ismerteti a jelentést. Igen, köszönöm elnök úr, Sogor úr elnézést kért, el kellett indulni a reptére, és már nem maradhatott tovább, nem késlekedhetett. Úgyhogy én helyettesítem. Köszönöm a bizottság képviselőjének is az elmondottakat, illetve Bos urat is szeretettel köszöntöm. A tárgyalásokról fontos beszámolót hallhatunk a visszafogadási megállapodás kapcsán különböző országokkal, jelesül Pakisztánnal nagyon fontosnak tartjuk ezeket a megállapodásokat, és a tartalmi értelemben mi üdvözlendőnek tartjuk a tárgyalások menetét. És megjegyezni kívánnám, hogy Bosúrral egyetértve harmadik országok állampolgárainak a visszafogadása különösen jelentős eredmény, és ez érdekes a visszafogadási megállapodásban, valamint erősíti a tárgyalási pozícióját az EU-nak más országokkal, például Törökországgal kapcsolatban is. Tehát ez ügyben nem látunk semmi problémát. Ami az eljárásmenetet illeti, feltételezem, hogy a hivatalos tanácsi határozat a megállapodás megkötésére még mindig nem érkezett meg az Európai Parlamenthez. Ezt csalódottan kell, hogy közöljen És ami az Európai Bizottságot illeti, bennünket is ugyanolyan szinten kell tájékoztatni, mint az Európai Tanácsot. És múlt héten Cecilia Malmström, biztos jelölt asszony megfelelően értelmezte a szabályokat, amikor azt mondta, hogy a parlament is ugyanolyan tájékoztatást kell, hogy kapjon, mint amit a tanácsnak adnak. Hogyha nincs a kollégák részéről további észrevétel, vagy javaslat, akkor Sógor úr képviseletében annyit mondhatok, hogy mi vállalhatónak tartjuk ezt a megállapodást, és a plenáris elé terjeszthetőnek ítéljük további kés, késedem nélkül. Az AFET bizottság véleménye és rendelkezésre fog majd állni. Végül egy kérdés, amelyre választ várnék a bizottság képviselőjétől hol tart a megállapodás letárgyalása a pakisztáni parlamentnél. Mert nem tudjuk, hogy a parlament Pakisztánban mikor ratifikálna. És ez lenne a kérdésem a bizottságtól, hogy mikor tud erről tájékoztatni. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Most pedig várjuk az észrevételeket, illetve a választ. Talán hasznos lenne a szakbizottság tagjait meghallgatni, és aztán a bizottság és az elnökség képviselői kapnak majd szót. Először is Guillaume asszony. Mrs. Ernst, would like... Ernst asszony. Yes. Guillaume asszony először. Igen, köszönöm szépen. Egész röviden, hiszen későre jár, három dolgot említenék eljárási tekintetben. Már szóltunk erről a megállapodásról tavaly október táján, illetve a Lisszaboni szerződés is közben hatályba lépett, ahogyan hallhattuk. A parlament jogi szolgálatának a véleménye az ülésünkön is elhangzott. Ezek a nemzetközi megállapodások, amelyeket még nem alkalmaznak, a parlament felülvizsgálatát igénylik, és erre vissza kellene térnünk mert arról van szó, hogy milyen szerepkörben eh, végezhetjük a munkánkat, és mi a teendő a megállapodással kapcsolatban. Ami pedig konkrétan az EU és harmadik országok közötti visszafogadási megállapodások helyzetét illeti, a gyakorlatban, még akkor is, hogyha ezekből nem sok van, de azt mondhatjuk, hogy kevéssé alkalmazzuk őket két megállapodások léteznek, és eh, a közösségi szinten kéne előrelépni, mert nagy erre az igény. Amit a vitánkat illeti, és a visszatérítettek, a harmadik országbeli állampolgárok kapcsán annyit mondanék, hogy biztosítani kell a társadalmi beilleszkedésüket, és most már több éve foglalkozunk ezekkel a feladatokkal. Utolsó elemként Pakisztán ügyében elmondanám, hogy nyilván tudják, hogy az ENSZ menekültügyi eh, főbiztossága négy ügyben is eh, közbeavatkozott, és itt a hadsereg általi veszélyeztetettség is eh, indokolhatja, hogy ne küldjünk vissza bizonyos embereket egyes övezetekbe, és hogyha mindezt figyelembe vesszük, a helyzetet értékeljük, és a megállapodás aláírása kapcsán valamit mondanunk kell, akkor azt mondhatjuk, hogy itt nagyon súlyos elemek szerepelnek, és bizonyos személyek veszélybe kerülhetnek, hogyha a visszafogadási megállapodás alapján őket hazaküldjük. Köszönjük. Ernst asszony. Köszönöm szépen. A következő kérdéseim volnának. Úgy tűnik, hogy növekvő tendencia figyelhető meg azon mm, bevándorlókra vonatkozóan, akik Pakisztánból más országokba menekülnek. Az elmúlt években a számuk jelentős mértékben megnövekedett, nyilván nem véletlenül. A megállapodás nem tartalmaz szabályozást arra vonatkozóan, hogy a szerződő felek hogyan ellenőrzik az emberi jogok tiszteletben tartását. Miért van ez így? Miért nincs egyáltalán szabályozás, főleg akkor, amikor azt láthatjuk, hogy egyre jelentősebb horderejű a Pakisztánból más országba irányuló bevándorlás aránya, akik humanitárius okokból menekülnek. Másodszorban az Emberi Jogok Nemzetközi Ligája Szövetsége felszólította az Európai Uniót arra, hogy Pakisztán nagy visszafogadási megállapodást kössön, azért, mert nem tartják tiszteletben az emberi jogokat. A bizottság hogyan látja ezt? Foglalkozott egyáltalán ezzel a kérdéssel? És végezetül az adatvédelmi rendelkezések szerepelnek-e itt? Pakisztán jelenlegi helyzetében, ami a kormány helyzetét, a közigazgatást illeti, be tudja tartani egyáltalán a technikai szempontból, illetve a képzés szempontjából az adatvédelmi rendelkezéseket. Adottak ehhez a feltételek, hiszen vannak arra utaló jelzések, hogy ez nem valósul meg. És az Európai Adatvédelmi Biztos hogyan viszonyul mindehez, ha egyáltalán állást foglalt ebben a kérdésben. Vielen Dank. Señor Romeva. Köszönöm, Roméva asszony, nem Flotrasszony. Bonyolult a dolog ma a hozzászólásoknak a sorrendje. Romeva urat láttam, mondja az elnök. Nos, Romeva úr nagyon kedvesen átadta nekem a hozzászólás jogát Törökországgal kapcsolatban. Szeretnék egy-két dolgot mondani, illetve Pakisztán ügyében szólna, szólnék hozzá. És a parlament véleményezte ezt a megállapodást, és a visszafogadási megállapodásokról, folytatott tárgyalásokról eh, tájékoztatást eh, kaptunk, és a vegyes bizottság a parlamenti képviselők részvételével foglalkozott ezzel, a visszafogadási megállapodás Pakisztánnal lenne az első megállapodásunk a Lisszaboni keretek között. Az első fázisban tartunk, és ez egy ajánlott megállapodás. 1998 óta szeretnénk például megkötni egy hasonló megállapodást Afganisztánnal. Képzeljék el, hogy a megállapodás alapján Pakisztánba kerülnének vissza az afganisztániak is. Ez egy kicsit komplikálja a dolgokat, mert hogyha megnézzük, hogy kikre vonatkozik ez a megállapodás, nagyon fontos lenne egy csomagban vagy csokorban elfogadni ezeket a visszafogadási megállapodásokat. szeretnénk-e hatékonyan alkalmazni a megállapodást. Mert hogyha erről van szó, akkor ugye Pakisztánba küldenénk vissza a visszafogadási egyezmény hatája alatt. Egyrészt a pakisztáni állampolgárokat, vagy előzőleg ott tartózkodókat, és eh, azokat is, akik az Európai Unió területén vannak, és alkalmazhatóak ezek a rendelkezések, például a törökök, afgánok kerülhetnek oda-vissza. És a bevándorlók általában nem repülővel érkeznek Európába. Hogyha megnézzük az alkalmazás körét, a javaslat alapján, akkor én azt mondanám, hogy ez egy torz hatály. 13.500 feltartóztatottról beszélt a bizottság képviselője, és a megállapodás szerint ezek az emberek részint harmadik országokon keresztül is érkezhettek, vagy pedig közvetlenül jutottak az EU-ba. Tehát a kérdésem az, hogy kikre is vonatkozna egész pontosan ez a megállapodás, és hogyan lehet alkalmazni. Ez egy általános gond, amit szeretnék felvetni a visszafogadási megállapodásokkal kapcsolatban. A visszafogadási megállapodás szerint visszaküldtünk már korábban embereket olyan országokba, ahol aztán az emberi jogokat megsértve őket bántalmazták, és rosszat tett nekik, hogy mi visszaküldtük őket. Fontosnak tartanám, hogy szilárd alapokon értékelhessük a javaslatot. Tehát meg kéne vizsgálni, hogy melyek a hatályos visszafogadási megállapodások, hány emberre érvényesek, hogy alkalmazzák őket, mert én az egészről semmit sem tudok. Vannak olyan személyes történetek, amelyeket ismerek, de nincsen átfogó képen. És hasznosnak tartanám, hogyha a bizottság összeállítana egy átfogó elemzést, egy értékelést a helyzetről. Tehát pontosan látnunk kéne, miről van szó. És az eddigi visszafogadási egyezmények mit hoztak. Elnök, köszönöm. Jenny Hennis Plesert asszonyt láttam, kérdezem, hogy valaki szeretne még hozzászólni. Hennis Plesert asszony. Hollandó fogok hozzászólni, egészen röviden. Egyensúlyt szeretnék teremteni a Flótr asszony, illetve az elhangzottak között. Nagyon fontosnak gondolom a visszafogadási megállapodást. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy hatályba is léphessen mert hosszú időt vettek igénybe a tárgyalások, nem ment egyik napról a másikra, és ezek a megállapodások alapvető jelentőségűek. A kétoldalú megállapodások tudnélik a rövid távú mm, haszonra törekedtek, a hosszabb időtávval szemben. Tehát ezeket a szakpolitikákat a megfelelő célok szolgálatába kellene állítanunk. Én nagyon helyesnek tartanám ezeket a megállapodásokat. Elnök, köszönöm. Hogyha nincs további hozzászólás igény, akkor visszatérünk a bizottsághoz, aztán az elnökséghez, végül Simon kap majd szót először is a bizottság. Ami a bizottságot illeti, három kérdést látok, ebből kettő általános és az első arról szól, hogy az Európai Bizottság a visszafogadási megállapodások tárgyalása során hogyan jár el, illetve hogyan lehet ezeket alkalmazni, Mástrom asszony gondolataira visszatérve. Az Európai Bizottság szándéka, a parlament tájékoztatása ügyében az, hogy pontosan a 218-as cikknek megfelelően tájékoztatjuk a parlamentet majd a tanács tájékoztatásának megfelelő módon és az EU visszatérítési és visszafogadási szakpolitikája érvényesül itt. A stokholmi programtól várták azt, hogy értékelje és tegyen javaslatot egy ilyen szakpolitikára. Félreértések elkerülése véget az Európai Bizottság kizárólag a tanácstól kapott mandátum alapján jár el. Több országgal tárgyalunk visszafogadási megállapodásokról. És úgy gondoljuk, hogyha komolyan veszük az illegális bevándorlás elleni küzdelmet, és a spanyol elnökségi programból is kiderül, hogy komolyan veszük, akkor e, ennek részeként meg kell kötnünk a visszafogadási megalapodásokat. A harmadik kérdés, ami előttünk szerepel most, az Európai Parlament egyetérte, megadja-e az engedélyt a Pakisztánnal kötendő megállapodás aláírására. Jóvá hagyja-e a parlament a Pakisztánnal kötendő visszafogadási megállapodást. Ami az, az Európai Bizottságot illeti, az indokolt általános kérdésekre választ tudnánk adni, de az minimum két órát jelent. Mi erre készen állunk, döntsék el önök. Annyit szeretnék ezt hozzátenni, hogy ha az Európai Bizottság javaslatát nem hagyja jóvá a parlament, és Pakisztánt ismét meg kell keresnünk, újra tárgyalandó ezeket a kérdéseket, akkor komoly a veszély, hogy egyáltalán nem tudjuk megkötni a visszafogadási megállapodást, mert a pakisztáni kormány is rendkívül nehéz helyzetben tárgyal jelenleg. Az Európai Bizottság rengeteget engedett Pakisztánnak, és hogyha most megint vissza kuncsorgunk, és azt mondjuk, hogy újra kell tárgyalnunk egyes pontokat, akkor a megállapodásnak ugyan nem feltétlenül jelenti ez a végét, de rendkívül nehezíti a helyzetet. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Emlékeztetnék arra, hogy a, uh, itt a, a LIBE szakbizottságnál, az Európai Bizottságnak mindig is megvolt a lehetősége arra, hogy írásban konkrétabb válaszokat adjon a kérdésekre, az észrevételekre. A tagjaink által feltett kérdésekre lehetett volna válaszolni, tehát hogyha nincs is elég időnk a részletes vitára, írásban erre megvan a lehetőség, illetve az önök számára elfogadható formában, akár bizalmas alapon is megkereshetik a tagokat közvetlenül, akik felvetették ezeket. Az európai intézmények teljes figyelme mellett tehetik ezt. Látom, hogy emelkednek egyes helyen ha kezek. Én arra kérnék, hogy mindenkit, hogy röviden szóljon. Flótrasszony. Én botrányosnak tartom ezt a választ. A bizottság azt mondja, hogy gyakorlatilag nem akarnak válaszolni, mi várjuk a választ. Ne zsarolják a parlamentet. Mert katasztrófa lesz, hogyha a parlament nem ért egyet. Tartsuk tiszteletben a parlamenti jogköröket. Én ezt botrányosnak tartom. Elnök, köszönöm. Ernst asszony. Mikrofont kérünk. Mike, Mike, if you please, if you, if you, if you want to restart. Mikrofont kérünk, kérem, hogy kezdje újra. Elnézést kérek, még egyszer szeretném alátámasztani azt, amit a kollégám mondott, hiszen egyetlen egy választ sem kaptunk arra a kérdésre, amit én is feltettem például, hiszen nagyon komoly aggályok merültek fel a Pakisztánnal kötött visszafogadási intéz... megállapodással kapcsolatban. Nemzetközi intézmények hangoztattak nagyon komoly aggályokat, és jelezték, hogy vallásos, szexuális és egyéb okokból üldöztetésnek vannak ott kitéve ezen személyek, tehát nem hunyhatunk szemet e fölött. És nem értem, hogy így hogyan folytathatjuk egyáltalán a vitát. El kell ezt utasítanunk. És ez a megállapodás számunkra egy ilyen kérdésben elfogadhatatlan és idejét múlt. Janin? Ja. Köszönöm, Janin. Gyorsan megy ez idő és ahogyan hallottuk, az indokolt kérdésekre választ adnak, akkor írásban várjuk ezt a kollégák kérdéseire. Itt most nem az Európai Bizottságot szeretném megvédeni, de több éve dolgoznak ezen, és a bizottság több tagjával is illetve munkatársával találkoztam én, személyesen elmagyarázták a hátteret, ahelyett, hogy most nagy vitába bonyolódunk, önök is megtehetik ezt. Az Európai Bizottságtól írásban kérjük a választ, remélem ez megoldja a problémát. Elnök, köszönöm, visszadom a szót az elnökségnek. Gracias, señor Köszönöm, elnök úr. Szerettem volna kitérni két általános kérdésre, amelyet föltettek a képviselők. Természetesen nem rendelkezünk azokkal a statisztikákkal, amelyeket kértek tőlünk egyes esetekben. Minden esetre szeretnék szólni a közösségi visszafogadási megállapodások hasznosságáról. Ez még mindig az alkalmazásnak egy korai szakaszában van. Nagyon pozitívak a tapasztalatok egyébként természetesen, a problémákat igyekszünk megoldani, és az ezt követő megállapodások pedig amelyeket most dolgozunk ki, ezeket pontosítjuk, tökéletesítjük. A tanács és a bizottság közösen rendkívüli munkát végez, melynek pontosan ez a célja. És engedjék meg, hogy derülátó legyek visszafogadási megállapodások hasznossága tekintetében. Másrésztről pedig azt szeretném kérni, hogy a visszafogadási megállapodások ne legyenek többek annál, amit jelentenek. Ezek olyan eszközök, amelyek lehetővé teszik, hogy egy visszaküldési döntés szülessen meg, ami a közigazgatási vagy bírósági eljárásoknak megfelelően történt. Ez pedig azokat a kétségeket illeti, amelyeket az emberi jogokkal, illetve adatvédelemmel kapcsolatban tették fel. Ezeket a kérdéseket nem a visszafogadási megállapodások keretében kell megtekinteni, hanem a visszaküldési döntés tekintetében, illetve annak keretében. Vannak jogszabályaink az emberi jogok tiszteletbe tartására vonatkozóan. Ez azt jelenti, hogy a visszafogadási megállapodás nem jelenti, hogy automatikusan visszaküldik az állampolgárokat az adott országba. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen, hogy az elnök Simon, hogyha le akarod zárni a vitát, akkor tiéd a szó. Thank you, Mr. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani a tanács, illetve a bizottság képviselőjének és a kollégáknak is, akik részt vettek a vitában, amely rövid, ám annál élénkebb volt. És természetesen én nyugtázom feljegyzem ezeket az agályokat, amelyek itt megfogalmazottak a kollégák részéről, és úgy tűnik egyes kollégák e, szinte elvi alapon ellenzik a visszafogadási megállapodás megkötését. És Janis Hennis Pleset kolléga észrevételét is fontosnak tartom, aki már második alkalommal szólt támogatólag hozzá, és szerintem is fontos lenne megkötni a megállapodást. Elnök úr, definíció szerint, amikor visszafogadási megállapodásról beszélünk, akkor itt illegálisan tartózkodó harmadik ország beli állampolgárok helyzetéről van szó, akik a menedék jogi eljárást már végigjárták, akiknek a kérelmét elutasították, tehát ők a továbbiakban az EU területén nem jogosan tartózkodnak, és ezért a non-refoulement elv itt nem játszik szerepet. Tehát úgy gondolom, hogy érdemes megkötni a megállapodást. Köszönöm, elnök. A szakbizottság nevében emlékeztetném az Európai Bizottságot arra, hogy fontos lenne írásban válaszolni a különböző itt felvetett, ám a válaszban nem szereplő kérdésekre, mert kevés az időnk. Hogyha az Európai Bizottság még szeretne hozzászólni, megadom a szót. Köszönöm, elnök úr, a szót. Ne értsük félre egymást, rendkívül komolyan vesszük ezt a vitát. És számosan kérdés hangzott el, ami komoly eszmecserét igényel a bizottság és a parlament között, és erre mi készen állunk. Úgyhogy szívesen válaszol, válaszolunk írásban a feltett kérdésekre, és az Európai Bizottság a szakértők és az előadó részvételével egy szak találkozót javasolnék, és mindenkinek a kérdésére, flótrasszonyére is választ fogunk adni, de hát ehhez kell egy kis idő, mert meglehetősen bonyolult az ügy, de nem arról van szó, hogy a parlamentnek nem adjuk meg a kellő tiszteletet, hanem méreható választ szeretnénk adni az indokolt és jogos kérdésekre, tehát a bizottság erre készen áll. Köszönöm. Elnök, rendben. Helyes, akkor ezt rögzítjük, és lezárom ezt a napirendi pontot, a következő pontra térünk át, mert utána tartjuk majd a koordinátorok ülését. Az ötödik pont következik, hatodik pont helyesebben, Svájc és Liechtenstein részvétele a Frontex tevékenységében. You know that, uh, we have just done... Ahogy önök is tudják, tudják, hogy milyen fejlemények történtek a megállapodás érdekében. A tárgyalások helyzete az EU, Svájc és Liechtenstein között Frontex tevékenységeiben való részvétel ügyében a bizottság képviselőjének adom meg először a szót, aztán az elnökség és Klaes előadó úr következnek ebben a sorrendben. Monika Mushammer asszony az Európai Bizottság részéről kap elsőként szót. Köszönöm, elnök úr. Eljárási kérdésre szeretnék kitérni elsőként. Szeptember 30-án írtuk alá a Lisszaboni szerződés hatába lépése előtt tehát ezt a megállapodást és a parlamentet konzultációs célra kerestük csak meg az akkori szabályok szerint. Természetesen módosul az eljárás, ez már elhangzott. És a parlament jóváhagyását kérjük majd az Európai Bizottság és a tanács pedig időközben dolgozik a véglegesítésen. A Lisszaboni szerződésnek is megfelelve természetesen az önök hozzájárulását fogjuk kérni a megállapodáshoz. Ami a tartalmi kérdéseket illeti. Svájc és Liechtenstein harmadik országként részt vesz a Schengeni megállapodásban, és emiatt kötelesek a Schengeni aki valamennyi rendelkezését alkalmazni, és a Frontex munkájában is részt kell, hogy vegyenek. Miért kell erre külön megállapodás akkor? Azért, mert a Frontexről szóló rendeletnek egyes részei másodlagos jogszabályokat írnak elő, és Svájc is Liechtenstein számára ezek a rendelkezések nem voltak kötelezőek, ezért kell külön megállapodni. Ez a 21-es cikkben szerepel a Frontexről szóló rendeletben. Hasonló megállapodással már találkoztak Norvégia és Izland esetében, ezt 2007-ben kötöttük meg, úgyhogy itt nincsenek új elemek. Svájc, Liechtenstein vonatkozásában. Az Európai Bizottság is ugyanazt az irányvonalat követte. A társult országok Frontexbeli szavazati jogait illetően ezek korlátozottak, hiszen ők nem EU tagállamok. Aztán az anyagi hozzájárulásukról is külön rendelkezések, illetve létszám és a jogi állást illetően is külön rendelkezések vannak. Azzal zárnám, hogy Liechtensteint is bevontuk ebbe a megállapodásba. A Liechtensteinnel való társulási jegyzőkönyvet még nem ratifikáltuk. Külön tárgyalások folytak, és Liechtenstein csak akkor vehet részt a Frontex munkájában, hogyha az anya megállapodás nevezett és már alkalmazandó és hatályba lépett. Köszönöm. Thank you. Now for the presidency. Köszönöm az elnökség részéről, Kája úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Az előző ponthoz hasonlóan megértésüket szeretném kérni, ugyanis eljárásbeli kigazításokra van szükség a Lisszaboni szerződés érvénybelépése kapcsán. Szerettem volna kiemelni annak fontosságát, hogy megszülessék ez a megállapodás annak érdekében, hogy a jogok, a kötelességek és felelősségi köröket állapítson meg azon országok számára, amelyek a Schengen rendszerben részt vesznek, illetve a Frontexben, anélkül, hogy az Európai Unió tagállamai lennének. Ennyi lett volna. Elnök, köszönöm szépen, most pedig akkor Clay úrnak adom meg a szót, a jelentéstevő következik. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden fogok szólni. Ugyanis a bizottság és a tanács képviselője a legfontosabbról már tájékoztatott minket. Ami az eljárást illeti, ez egy nagy újdonság, hogy most már nem konzultálnak a parlamente, hanem együtt döntésről van szó a Lisszaboni szerződés életbe lépése óta. A bizottság képviselőjétől meghallhattuk, meghallgathattuk a különböző pontokat, és elmagyarázta, hogy ez a rendelet, illetve szabályozás mire korlátozódik. Úgyhogy tulajdonképpen csak elismétlem azt, amit ő mondott. Azt az analógiát alkalmazzuk, amit Norvégiára, illetve Izlandra alkalmaztunk, ugyanis Svájc és Liechtenstein is részt vesz a Schengeni térségben, annélkül, hogy EU tagállamok lennének. Ha az államok a Schengeni, rész, eh, Schengeni térség részét képezik, akkor a Schengeni vívmányokat kell alkalmazni, és így módon pedig a Frontex tevékenységében is részt vesznek a közös gyakorlatokban, például a külső határok védelménél szintén. Parlamentként pedig nekünk a rendelet jóváhagyásához kell majd hozzájárulnunk. Elnök, köszönöm, Klész úr. Bármilyen megjegyzés, Buszutil úr, parancsoljon. Igen, köszönöm, elnök úr, nagyon röviden. Azt hiszem, hogy üdvözlendő ez a megállapodás, és remélem, hogy sikerül támogatni azt, ahogyan azt a jelentéstevő mondta, lehetőleg hamarabb. A néppárt részéről azt szeretném mondani, hogy jelen pillanatban semmilyen konkrét problémát nem láttunk ezzel a rendelettel kapcsolatban, csak egy pontosításra lenne szükségem a bizottság részéről. Erősítsék meg, hogy a Liechtenstein-nel folytatott tárgyalások lezárultak-e már de teljesen egyértelmű, hogy támogatjuk ezt a megállapodást, azért is, mert Svájc és Liechtenstein földrajzilag annyira szorosan kapcsolódnak a kontinenshez, és a Schengeni zóna részét képezik. Úgyhogy mi mindenképpen igent mondunk erre a megállapodásra. Elnök, nagyszerű, Kirkhope úr, Elnök úr, csak annyit tennék hozzá, hogy számos jelentés készítője, jó magam voltam, a Svájc és Liechtenstein ügyében, még korábban, az előző ciklusban. És engem nagyon érdekelnek ezek a fejlemények. Érdekesnek találom, hogy különösen Svájc annyira szívesen erősítené a társulási szálakat az EU-val. Tudom, hogy erről komoly viták zajlanak Svájc egyes tartományaiban, de Schengen, a Schengeni megállapodásban is részt vesznek, most pedig a Frontex munkában is részt vesznek. Ezt üdvözlendőnek tartom, és hogy több kollégám is osztja ezt a véleményt, és természetesen eh, Svájc, illetve Liechtenstein egyéb EU-val kapcsolatos nehézségeit is talán meg lehetne oldani ennek mentén. Tehát én arra tennék javaslatot, hogy lépjünk tovább a jövőben. Elnök, köszönöm. Kíván-e más tagunk hozzászólni? Amennyiben nem, akkor kérdezem, hogy van -e esetleg kiegészítendő, kiegészítési igény a bizottság részéről, Massa asszony? Igen, köszönöm szépen. Buszutil úrnak válaszolva annyit mondanék, hogy Liechtensteinnel és e, Svájccal befejeződtek a tárgyalások, de csak a Schengeni e, Liechtensteinnel kapcsolatos jegyzőkönyvet is ratifikáltuk. Önök tájékoztatást és hozzájárulási igényt is kapnak majd, hiszen az úgymond anya jegyzőkönyvet Liechtensteinnel az előző Lisszabon előtti szakaszban nem tudtuk eh, elfogadni, úgyhogy párhuzamosan folyik az eljárás elnökség. Simon, további észrevétel esetleg kérdező az elnök. Helyes? Akkor folytatódik az eljárás, várjuk a beszámolót a következő lépésekről, és ezzel lezárjuk ennek a kérdésnek a vitáját a koordinátorokat arra kérem, hogy csak ők maradjanak itt a teremben, és a koordinátorok ülésével folytatjuk. Köszönöm szépen!